Good afternoon, dear colleagues. Uh, Kedves kollégák, jó napot kívánok, javaslom, hogy kezdjük. Biztos vagyok abban, hogy mindenki hamarosan megérkezik. Mi a rendkívül intenzív délelőttet követően nem kevésbé fárasztó és intenzív délutáni program vár ránk. Először a KKV-król fogunk beszélni, majd Timmermans biztos, és végül pedig a, az európai GNSS rendszerről fogunk beszélni. De most először nézzük meg a, a, az eszmecserét a bizottsággal, és azt követően közvetlenül a számvevőszék ismertetését hallgatjuk meg a KKV támogató eszköz a gyakorlatban címmel. Madame Christine Schreiber asszonyt üdvözlöm, aki a kozma program igazgatója. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a KKV-kat nagyon sok kérdés kapcsán megemlítjük és aláhúzzuk a jelentőségüket a beruházás, befektetéspolitika, kutatás, fejlesztés, innováció kapcsán és nagyon sok más alkalommal is. Most mégis ez az első vita egy KKV-kra vonatkozó politikáról. A bizottság a KKV politikáját különböző programokban horizontális módon akarja megvalósítani, és Rájer asszony most világosabb áttekintést fogunk kapni arra vonatkozóan, hogy a különböző trendek hogyan hatnak egybe, milyen sikerek vannak, milyen kihívások, és milyen tervek a jövőre nézve. 45 percünk van. Egy picit kevesebb, hiszen néhány perccel később kezdtünk. De azért elegendő idő van arra, hogy beszélgessünk. A következőképpen képzeltük el. Először felkérem a főigazgatóasszonyt, hogy 10 percben adja elő a politikai összefoglalóját, aztán a hozzászólások, koordinátorok, helyetteseik, de ösztönzöm a teremben lévő képviselőket is, hogy mutassanak érdeklődést, és kezdjük el a párbeszédet. Schreiber asszony, Schreier asszonynak adom meg, aztán utána a lehetőséget arra, hogy válaszoljon a kérdésekre, és levonja a következtetéseket. Igazgatóasszony. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy lehetőségem van arra, hogy önökkel a KKV politikáról beszélgethetünk. A növekedési főigazgatóságon beresztül fogom elmondani önöknek a jelenlegi KKV szakpolitikai kereteket, és néhány előkészítő lépésekről is szeretnék beszámolni, ami a következő KKV stratégiát fogja adni, ezt most dolgozzuk ki. Március 10-én szeretnénk bemutatni. Már szakbizottságként a önök tárgyaltak a biztossal a plenárison és a KKV-kről, és reméljük, hogy a párbeszédet az önök szakbizottságával folytatni tudjuk, hiszen nagyon fontosnak tartjuk. Hálás vagyok ezért a lehetőségért. Von der Leyen elnök asszony mondta, hogy a KKV jelentik mindazt, ami jó a gazdaságban. És valóban a, az emberekért való gazdaságban nagyon fontos hogy a KKV-k, a vállalkozók meg minden támogatást megkapjanak. Már sok mindent elértünk, és hogyha megnézzük a, a múlt COSMO program legutóbbi pénzügyi időszakra vonatkozó végrehajtását, akkor azt látjuk, hogy több mint fél millió KKV kapott forrásokat, és 15 olyan alapból indultunk el, amit egyébként nem, amihez nem fértek volna. 625 központ, szervezet, mintegy egy negyedmillió KKV-t ért el, és segített nemzetközi fejlődésre. És természetesen az ambiciózus vállalkozókat is támogatjuk, az Erasmus programban, ez 2020-ig. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy eredetileg a parlament ötlete volt. Ez fantasztikus, tehát, hogy a parlament gondolatát így fejlesztettük tovább. Nagyon nagy érdeklődést láttunk eh, a KKV-kkel kapcsolatos kérdés iránt, és nagyon fontos az is, hogy sikerült a KKV-k számára ezt így elindítani. Valóban a részletekben való, eh, a részletekben való elmerülés nélkül szeretnék az új kérdésekről beszélni. Egyrészt arról, hogy az átmenet, mi az a fenntartható vállalati modellekre való átmenet, másrészt pedig, hogy milyen eszközök állnak ehhez a rendelkezésre. A szociális kohézió biztosítja azt, hogy senkit nem hagyunk hátra, és a KKV-k teljes mértékben integráltak a Európában. Viszonylag egyszerű a vállalkozások számára, hogy elinduljanak, de még mindig vannak fennmaradó kérdések, és szeretnénk, hogyha a vállalkozások könnyebben tudnák a, a könnyebben tudnának elindulni. Az új stratégiában ezek is szerepelnek. Szeretném azt is elmondani, hogy építünk a jelenlegi vívmányokra. Nagyon fontos az új KKV stratégia mindenféle méretű és típusú KKV-t támogat a hagyományosoktól, startupoktól, a kis pékségtől az innovatív munkaerőpiaci szereplőig mindent szeretnénk támogatni. És továbbra is követjük a meglévő prioritásainkat ha szabad így mondanom, nem fogjuk kidobni a, gyerek, a gyereket is a fürdővízzel. Segítjük tehát a KKV-kat a fejlődésükben is. A különböző intézményekkel való együttműködés és érintettekkel való együttműködés továbbra is fontos, és egy KKV hálózat is kialakult, ami döntő szerepet kapott mint tudják, Breton biztos is jelentette a plenárisnak, hogy hamarosan elindul a KKV követ, különleges megbízottnak a feladatköre, és a, a, akinek a megbízatása az lesz, hogy a nemzeti és regionális szinten is kézzelfoghatóvá tegyük, hogy fontosak a legfontosabb prioritás a KKV-k támogatása. Több kérdés van, az egyik a jobb szabályozás. A KKV-kkal kapcsolatban ez a kérdés, ez a legnagyobb probléma. Már látták, hogy, hogy a jobb szabályozásra a bizottság um, teljesen elkötelezte magát, amellett az elme mellett, hogy az új jogszabály, ha megszületik, akkor helyette egy régit törölni kell. A szociális normákat, környezeti címkézést szintén szeretnénk megtartani. A KKV-k tesztjét is tervezzük, és dolgozunk azon, hogy a hatás, az intézkedések hatását is mérjük. Különösen a zöld megállapodás keretében szeretnénk ezt megvalósítani, az alelnököttől biztos meg fogják majd kérdezni ezek, ennek a szempontjairól is. Megvannak tehát a jobb szabályozáshoz az eszközök, és a stratégiához még további javaslatok fognak születni. A fontosnak találtam, hogy elmondjam, hogy nagyon fontos az a kérdés is, amit az önök szakbizottsága többször említett, hogy mérjük a jogszabályok hatását. Ez az egybe egy ki elvel kapcsolatos. Az egységes piac nagyon fontos helye a KKV mm, életének, sok akadályal ütköznek még mindig, és ez elriasztja őket az egységes piacon való benmaradásról, növekedéstől. Ösztönözzük ezért a lentről felfelé irányuló kezdeményezéseket is. Nagyon gyakran az EP képviselők irányítják a figyelmünket olyan területekre, ahol nehézségekbe ütköznek a KKV-k. És a következő nagy kérdés a gold plating, a tagállamok gyakran eh, túlteljesítik a, a, a követelményeket. A, a gold plating az természetesen eh, teljes mértékben jogszerű, de a KKV-k számára nyilvánvalóan fontos, hogy megfelelő javaslatokkal eh, tudjuk a felügyeleti hatóságok részéről történő túlszabályozást, a gold platinget kordában tartani. Különösen bizonyos tagállamokban és az ottani képviselők számára fontos ez a kérdés. Vannak olyan ágazatok, ahol a számlák kifizetése több mint kétharmada késedelmesen kerül kifizetésre. Ezzel nyilván foglalkozni kell, ha azt szeretnénk, hogyha az azonnali fizetés kultúrája meggyökerezzen a KKV körében is. Ami a finanszírozáshoz való hozzáférést illeti, mint mondtam, vannak intézkedések, amelyek a Kozma programon belül ezt bizonyítják. Ezt továbbra is folytatni fogjuk az InvestEU-val kapcsolatban, és a költségvetési tárgyalások persze nyilvánvalóan folynak, úgyhogy világos önöknek, hogy átcsoportosításra lesz szükség az Invest EU, EU-ba. Ez a, a KKV-k számára egy nagyon fontos lehetőség. Ezért a bizottsági javaslat 25 millió eurós plusz nagyon fontos. Azt szeretnénk biztosítani, hogy a fenntarthatóság finanszírozását is ösztönözzük. A KKV-k számára ezért nem akar, de ezzel együtt nem akarunk további terheket. Az útmutatókban is, ahogy van der Leyen asszony jelezte, azt akarjuk garantálni, hogy a KKV-k számára könnyebb legyen a tőkepiacon való megjelenés, és erre vonatkozó kezdeményezéseket is teszünk. Végül pedig azt hiszem, hogy letelik az időm, hiszen kérdéseket is várok. A nemzetközi, nemzet nemzetközi vététel, az internacionalizálás is nagyon fontos ezeknél a rendszereknél. Azt szeretnénk, hogyha jobban ki tudnánk használni a meglévő hálózatokat, innovációs habokat, ezeknek a méretét növelni kell, a szolgáltatásokat fejleszteni. A világkereskedelmi minták is változnak, mint tudják, óriási problémák voltak a megállapodások tárgyalásánál az Európai Uniónak éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat mindenképp kihasználja. Ezek tehát a legégetőbb kérdések, és örülök, hogyha a hozzászólásaikra további részletekre is kitérhetek. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a nagyon átfogó, minden eszközre és kezdeményezésre kitérő összefoglalót rengeteg olyan elemet említett, amiről mi is sokat beszéltünk, a bürokrácia, a KKV-k és projektek magasabb szintre emelése, az intézkedéseink jobb meghatározása. Ha most a frakcióknak adom meg a lehetőséget a hozzászólásra, kérem a kollégákat, hogy jelezzék, ha itt vannak, és a frakció nevében kívánnak hozzászólni. Dikunen asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm én is Reiber asszony az összefoglalót. Azt hiszem, nagyon sok fontos kérdésről beszélt. Jobb szabályozás, ez a legfontosabb a szakbizottságunk számára, és hiszen tudjuk, hogy az európai jogszabályokat gyakran a nagyvállalatokra szabják, ezért fontos, hogy a, a jobb szabályozásban a KKV-kra is figyeljünk. És fontosnak tartom ezért, hogy ezt a ez uránt a munka iránt a, a bizottság is elkötelezi magát. Nagyon fontos a végrehajtás. És említette ugye a késedelmes fizetéseket is, ez a KKV-kkal kapcsolatban folyamatosan felmerülő kérdés Fontosnak tartjuk tehát azt, hogy a késői kifizetések irányelvét megfelelően minden tagállamban végrehajtsák. A nagyon fontos kérdés a, a magasabb szintre emelés. A, meg kell vizsgálni, hogy a, a növekedés elindulás, hogy a, a KKV-k hogyan tudnak csatlakozni a programhoz, milyen eszközökkel, de azt is szeretném tudni, hogy a bizottság értékelése alapján vannak-e sikertörténetek, mely, milyen típusú KKV-k voltak különösen sikeresek például a Horizon programtól, és hogy hogyan lehetne a bevált gyakorlatokat Európa szerte kicserélni. A digitalizációval kapcsolatban pedig, amit ön is említett, tudjuk, hogy nagyon sok KKV a digitalizáció miatt teljesen új üzleti modelleket alakítottak ki. De van nagyon sok hagyományos KKV is, ahol nincs meg a készség arra, hogy a digitális kornak megfelelően dolgozzon. Azt szeretném kérdezni tehát, hogy látja-e, hogy vannak az európai szinten eszközeink arra, hogy ezeket a hagyományosabb KKV-kat is ösztönözzük a digitalizáció előnyeinek a kihasználására, a digitális korban, a versenyben való részvételre. És a bevált gyakorlatokat e területen is hogyan lehetne kicserélni, vagy pedig van-e valami, amire, amire önök figyelnek a kkv digitalizációjának keretében. Köszönöm szépen, de Kunen asszony, a Renyú nevében Martina. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Krisztin. Örülök, hogy újra látunk. A 2020-as munkaprogramban a bizottság a Fit for Future, a, a formában a jövőre platformot hozta létre. Ebben a jog, jobb szabályozás, digitalizáció fontos elem, de mi a platform víziója, mi van e mögött? Tehát szeretném, a konkrétabban elmondaná, hogy e, ennek a platformnak a jellemzői hogyan befolyásolják a jövőt, hogy a kisvállalatokat ne csak hogy meghallgassuk, hanem hogy lépések is kövessék a meghallgatásukat. Nyilvánvalóan tele vagyunk már a mesterséges intelligenciával, beszéltünk eh, a, arról is, hogy a KKV-k hogyan tudják ennek az előnyeit kihasználni. Persze nehéz a kezdővállalkozások, mikrovállalkozások számára, hogy az ilyen jellegű projektekre finanszírozást kapjanak. Aztán a nagyobb KKV-knál probléma az üzleti modell újraalakítása, hiszen ez rendkívüli mm, tőke és mm, emberi tőke igényes feladat. A horizonnal hogyan kívánják tudatosítani a finanszírozási lehetőségeket? Az mm, az internet alapú platformokon és más technológiai lehetőségeken, az Európai Digitális Innovációs Habokon keresztül. Végül pedig az Európai Számvevőszékkel kapcsolatban, hogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy a KKV-k 64%-a nincs tisztában azzal, hogy milyen EU források állnak lehetőségükre, amik eh, kimondottan őket cél, célozza meg. Nos, a 64% szerintem borzasztó, és eh, pedig rengeteg lehetőség van, Kozma, FC és még sok, és most még vannak további források is. Mit tesznek azért, milyen konkrét lépéseket tesznek azért, hogy a kommunikációt átalakítsák, hogy eh, megfeleljenek a KKV-k elvárásainak, igényeinek, mert ez a 64 százalék szerintem azt mutatja, hogy nem megfelelő a kommunikáció. Köszönöm. Az idén nevében Karoppó úr. Köszönöm. Üdvözlöm a főigazgató asszonyt. Meghallgattuk a plenárison a vitát. Breton biztos úr volt jelen, bemutatta, hogy mik az új stratégiának a fő irányvonalai a KKV közszolgálatában. úgy gondolom, hogy most még az elvekről beszélünk, de lehet, hogy célszerű lenne már néhány konkrét dologról is beszélni, projektekről először is. 2003-ban volt egy 361-es ajánlás, ami egy olyan koncepciót tartalmazott, és most az én hazámról és Olaszországon belül egy konkrét területről beszélek. Sokat beszélünk a KKV-król. Az ajánlásban viszont mikro, kis és közepes vállalkozásokról volt szó, mert nagyon nagy a jelenléte sok területen az olyan kis vállalkozásoknak is, ahol a foglalkozottaknak korlátozott a száma, és mégis hozzá tudnak járulni jelentésen a terület gazdasági teljesítményéhez. Úgy gondolom, hogy ez az ajánlás ez még mindig érvényes, tehát át kéne, hogy vegyük ezt a koncepciót. Amikor KKV-król beszélünk, akkor ne felejtkezzünk meg a mikro kisvállalkozásokról sem. Konkrétan igen, jó az, hogy amit jelzett a biztos asszony, hogy a KKV-k számára egy új lehetőséget kell kialakítani, és hogy legyen egy képviselőjük, meg kell vizsgálni, hogy ki lehet ő, és hogyan tud csatlakozni, hogyan tud kapcsolódni a bizottság többi funkciójához, illetve a jogalkotási folyamathoz. El tudnék képzelni néhány javaslatot. A bizottság jó munkát végzett a fizetési késedelmek területén, és ugye arról beszélek, arról a területről, amit jobb, jól ismerek, ugye nagyon sok vállalkozásnak problémásak voltak a késedelmes kifizetések, és egy kis levegőhöz jutottak ezzel az intézkedéssel, de ez még hatékonyabb kell, hogy legyen. Felül kell vizsgálni, és meg kell erősíteni a Small Business Act-ot, folytassuk ezt az utat, és Ugyanakkor a tagállamoknak biztosítsunk nagyobb rugalmasságot az áfa százalék és az egyszerűsített adózási rendszerek tekintetében. A hitelhez való hozzáférés is fontos. A banki rendeletek pozitív felülvizsgálata még több lehetőséget adna a vállalkozásoknak, hogy hitelt használhassak. Ugye főleg a kisvállalkozásoknál ez nehézségbe ütközik. Még egy megjegyzésem lenne, a stratégia felülvizsgálata során meg kéne figyelni, meg kéne vizsgálni, hogy be lehetne vezetni egy olyan szabályozást, amely a termékek származását tudná értékelni, ugye az úgynevezett made in. Ez főleg a kis vállalkozások számára egy ilyen globalizált világban nagyon nagy nehézségek között lehetővé tenné számukra, hogy felszínen maradjanak és tovább vigyék a vállalkozásukat. Köszönöm szépen. Talán a három kérdésre válaszolna, aztán továbbiakra kerül majd sor. Azt hiszem, hogy van lehetőség arra, hogy külön-külön válaszoljunk ezekre. Parancsoljon! Köszönöm szépen! A három kérdés meglehetősen széles körtől el fel. Virkonen kolléganő, ami a a kérdések, amelyekre azonnal válaszolni szeretnék a kis és középvállalatok digitalizációja. Valóban van egy kísérleti projektünk a Kozma program keretében, amely külön céloz a KKV-kre, amelyeknek van digitális projektjük, hangsúlyozni kell, ez nem egy olyan cég, amelyik mondjuk egy új komputert akar vásárolni, mert ezzel erre is tettek fel kérdéseket. Itt tényleg digitalizációs átmenetről van szó, és hitelre van szükségük az átállásra. És vannak eh, erre megoldások az alapokon keresztül és ahol igyekszünk dolgozni. Azt gondolom, hogy ez fontos is volt a finanszírozási oldalon az ilyen cégek számára, akik átállnak. Aztán kérdéseket tettek fel a mesterséges intelligenciára és a hagyományosabb dolgokra is rákérdeztek. Itt, eh, itt arról van szó, a meglévő támogatási mechanizmusokat is eh, szeretnénk eh, továbbfejleszteni. Vannak az innovációs hábok, amelyek már léteznek, ezeknek a számát szeretnénk növelni, és szeretnénk biztosítani, hogy különböző KKV-ket képesek magukba foglalni és felülelni de hát a, ami már nemzeti és regionális szinten megvan, azt is szeretnénk tovább támogatni, és szeretnénk egy csurlódásmentes együttműködést a különböző eszközök között. Az Enterprise Europe Network például egy ilyen és eh, ami a számokat illeti, Labajova asszony említett, 64 százalék a finanszírozásnál, ő ezt említette, ezt nem látom tisztán. Valóban ezt a témát eh, különböző módon kezeltük már, az egyik eh, egy investíció és kis és középvállalati ablaka rendelkezik, és itt ö, kreatív ö, ágazatokról beszélünk, ö, itt most mire gondolunk általában a gozmos rendszerre, és ö, cél az, hogy meghatározok, milyen eszközöket tudunk erre fordítani. Nem olyan könnyű itt a cégek szempontjából sem eljárni, megállapítani, hogy mely terület az, amely őket érinti, és ahol hozzáférés kéne biztosítani. És tényleg biztosítani kell, hogy itt egyablakos rendszerek működjenek, tehát tényleg elérjük jól a cégeket, lehetőleg megfelelő projektek megtalálják a cégeket, ez fontos. Azt gondolom, hogy itt sok, sok mindent tanultuk már időközben, a kommunikációs témát, a publikációt, a közétételt is figyelembe kell venni. Itt is egyszerűen van tanulnivalónk, volt tanulnivalónk, és úgy gondolom, hogy az ügynökségek ezeket a kezdeményezéseket komolyan veszik. Minden esetre Nyilván többet lehet tenni még annak érdekében, hogy ez a súrodás mentesebb legyen, aztán hát ami a kis és középvállalati finanszírozási eszközt illeti, tehát itt, a, itt nem csak a finanszírozásról van szó, hanem egyfajta kombinációt kell kielinkenteni a lehetőségek közül, és ez az, amire szükség van a jövőt tekintve szerintem az EIC keretében. Nézzük meg a kis és középvállalat definícióját valóban. Önök látják azt, hogy a, van, vannak a mikrovállalkozások, ez egy rész halmaza az egésznek, és e, nyilvánvalóan e, találkozunk számos kérdéssel, itt e, igyekszünk e, esetenként a mikrovállalkozásokra külön ügyelni, ez is emellett is van érv, de hát e, Igazából másrészt meg olyan követelés is van, hogy kis és középvállalatokon belül kezeljük őket. Úgy gondolom, hogy itt egy logikai kérdés merül fel, nagyon különböző realitásokban vannak a cégek, és ezért a kérdés feltevésük is különböző minden nemű KKV definíciót alkalmazni le kell tudnia a lehető legtöbb esetre. Ez a cél valójában nincs olyan jogalkotás, amely kirekesztésen alapulna, tehát e, nyilvánvalóan eh, vannak kivételes esetek, amikor eh, vannak dolgok, amiket mondjuk könyvelésben, amiket nem kell alkalmazni KKV-re, de jogalkotásként, ugye itt elvi kérdésekről van szó, tehát hogy ha itt kirekeszteni a KKV-t, ebből ennek sok értelme nem lenne, tehát, mert a cégeik nagy része természetesen KKV, és ez vonatkozik arra is, Vikkonen asszony valóban igen, valóban minden nem minden némely jogalkot, minden nemi jogalkotást úgy kell megalkotni, hogy az jó legyen a KKB-nek adott esetben, ne, legyenek visszaélések, de hát alkalmazni kell általában. Ezeket kaptam fel, ha valamit elfelejtettem, akkor kérem, hogy kérdezzenek rá, akár itt a vitán kívül is kész vagyok, reagálni. Négy hozzászólás van még a kollégáktól, ez az utolsó forduló lenne természetesen, és utána válaszol, aztán össze is foglalhatja. Markus Piper. Köszönöm szépen, németül folytatom. Schreiber asszony, igen, oda vagyok van, voltak olyan időszakok néhány évvel ezelőtt, amikor a KKV képviselők a bizottság részéről, az EU bizottság részéről 70%-ban pénzről beszéltek. Támogatás, koszma, strukturális alapok, KKV politika végül is mindig pénzről szólt. Ma pontosan odafigyeltem, minden fontos, igen, amit elmondott, de ma 70%-ban már keretfeltételekről beszélt, hogy általában a KKV-kre vonatkozó keretfeltételek. Ez mit jelent? Digitalizációt, tisztességes piaci hozzáférés, adatokhoz való hozzáférés is, keretfeltétel a KKV tesztet is jelenti, tehát hogyha jogot alkotunk, akkor meg kell nézni a KKV érzékenységét egy-egy jogterületen. Van in, van out, egy keretfeltétel természetesen, azt egy további keretfeltétel, hogy lenne egy horizontális pont a KKV ügyek intézésére, ha jól értem. Breton úr lesz az, akihez ez tartozik de ezzel nem értünk egyet. A KKB az elnökhöz, a bizottság elnököhez tartozik, nem pedig egy olyan biztoshoz, aki gyakorlatilag a versenyhelyzetben van a többiekkel. Sokan foglalkoznak a KKV-vel. Szefkovics úr például, vagy Gabriel asszony. Többen vannak, akik a KKV által érintve vannak, itt van dolgok ezen a területen. Ezért azt mondjuk, hogy horizontálisan egészen fent a bizottság elnökénél kell elhelyezni a KKV-t. Ez az első megjegyzésem. Aztán van egy további is, méghozzá kérdés formájában. Mit keppekről beszélt, hát örültem annak, hogy mm, külön figyelnek e, e, külön figyelmet fordítanak arra, mi lesz a jövőben, mi lesz a Green Deal-lel, Green deal a zöld megállapodása. Vannak itt ezek a kis és középvállalkozások, mondjuk bonyolult termelésben vannak, de a kibocsátások nagyon alacsony. Akkor most annak ellenére, hogy a kibocsátás kereskedelemben részt kéne venni, nem lehetne itt a KKV-k vonatkozásában, itt ebben a bürokratikus rendszerben valamilyen kivételt alkalmazni, és nem lehetne esetleg itt a támogatási jognál valamilyen kivételt alkalmazni a KKV-kre, hogy az emissziós rendszerben nem vesznek részt adott esetben. Tehát a Green Deal hatását is érdemes megnézni a kis és középvállalkozásokra. Köszönöm szépen. Mikael Bloss. Köszönöm szépen. Az első kérdésem. Megnéztük a költségvetést, amit javaslatot tettek itt. A program egyharmadát, a programok egyharmadát támogatnák, tehát a parlamenti javaslathoz képest. Tehát a KKV programokra több pénz kellene, hogy állunk ezzel. Aztán folytatni kellene a vitát a Green Deal és a KKV viszonyáról. Hogyan fognak ezek egymásra találni? Mit terveznek? Ugye 99 a, a vállalatoknak Európában 2050-ig eleget kíván tenni a klímasemlegességnek, és hogy tudjuk tudni támogatni, ne csak az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenjen, hanem további lehetőséget is kell biztosítani azok számára, akik az első lépéseket teszik a dekarbonizált piac irányába. És másrészt mit mivel tudják támogatni konkrétan a KKV-t, hogy a saját fenntarthatósági terveiket, az erőforrás hatékonyságukat növeljék, vagy hogy mondjuk általános üzleti terveik összhangban legyenek a klímasemlegessége a 2050-ig. És Madame Maria Carvalho. Carvalho, asszony. Thank you, Chair. Thank... Köszönöm szépen. Igazgatónak is köszönöm, hogy eljött itt a kollégákhoz csatlakoznék a néppárt részéről a kkb esetében az egyik a feltételrendszer kialakítása, de az egységes piac kiteljesítésére van szó természetesen, tisztességes versenyt, hitelekhez való hozzáférés, bürokrácia csökkentés, kevésbé legyen bonyolult a szabályozás, és a szabályozás legyen összhangban egymással, tehát kompatibilisak legyenek egymással a szabályok, aztán az európaiak felelősségét is fel kell vetni az a tagállamok szintjén. Itt úgy gondolom, hogy a gyors igazságügyi bírósági eljárások is fontosak lennének, itt, mert ez nagyon komoly probléma a KKV számra az én hazámban. Nagyon hosszú ideig tart, amíg a bíróságok döntést hozzanak, és ezt nem engedhetik meg maguknak a KKV-k aztán a képességek és szakképzettségek. Ez egy nagyon fontos téma Európában, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia. A KKV-nek hozzá kell férni olyan emberekhez, akik jól képzettek ezeken a területeken, de egyelőre ezek nem állnak rendelkezésre és legalábbis nem olyan számban, ahogy ez kellene Európában. És a dokumentumot, amit bemutatnak holnap, az Breton biztos részéről jön ez majd, hogy tényleg egy erős task force-ot hoznak létre, aki képes mondjuk a műszaki szakemberek képzését elősegíteni. Köszönöm szépen, Carvalho asszony, Georgios Giorgio. Köszönöm szépen Schreiber asszonynak én is. Ugyanis Schreiber asszony fontos, értékes javaslatokkal állt elő, de ez a nyilatkozat, ezek a javaslatok szerintem őt tagadnak el, hogy ezeket át kell ültetni egy gyakorlatba. Hogyha 20 bolt és én együtt startolunk rövid távon, akkor mindenki tudja, mi lesz az eredmény. Ha ugyanonnan indulunk, vannak régiók, országok, mint például a déli rész Európának, ahol nagyon komoly pénzügyi válcs alakult ki a kérdésem most ezzel kapcsolatban. Von der Leyen asszonyra visszatérve, tényleg fennáll őszintén az a szándék, hogy a KKV-t úgy definiáljuk, hogy rekesszük ki a családi vállalkozásokat, és igyekszünk a Kozmán keresztül itt jobb finanszírozást biztosítani, és adott esetben a közberuházásoknál ezeket a KKV-ket tényleg előnyben részesíteni tényleg van-e ilyen szándék, vagy igyekszünk-e kritériumokat úgy változtatni adott esetben, hogy eleven nerekesszük ki a KKV-t, eh, mint például az én hazámban. El kell, hogy mondjam, hogy 99%-ban a gazdaság eh, rájuk támaszkodik, 2013-tól napjainkig mint egy ilyen 15 ezer kis és középvállalkozás zárt be, ami nyilvánvalóan árt a gazdasági fejlődésnek. Köszönöm szépen. Most azt kérem, amennyiben tud, akkor röviden reagáljon ezekre a hozzászólásokra. Természetesen horizontálisan csoportosítom a kérdéseket, hasonló dolgokat vetettek fel. Kis és középvállalkozások és Green Deal viszonya. Mm, a fenntarthatóság nyilvánvaló. Ez egy óriási lehetőség is a kis és középvállalat számára, és szeretnénk tényleg a jövőben legyenek ICO-líderek, tehát az környezeti területen vezetők, és ez meg kell adni a támogatásokat. Ezt láthatjuk a programunkban is egyébként. Nagyon fókuszálunk erre. De persze, ez a, nem csak lehetőséget jelent, hanem főleg a hagyományosabb vállalkozásoknál az óriási kihívás. Egy kettős átállásról van szó, digitális és környezeti átállás sokak számára, ami nagyon drága, egy költséges dolog és itt igyekszünk strukturálisan támogatást nyújtani, és természetesen a pénzügyi hozzájárulás is meg kell, hogy legyen részünkről. És itt Timmermans úr is jön ma délután, ő nyilvánvalóan erre majd kitér, még amit Piper úr is kérdezett, kérdezzék meg tőle ezt a kérdést, hogy hol helyezzük el természetesen a horizontális kérdés. Ez egy általán, a Green Deal egy általános elv, mindent átölel, horizontális, és hát a, ezt így kell elhelyezni a kis és középvállalkozásoknál is, és ha eleget akarunk tenni az elvárásoknak. És az úgynevezett KKV tesztet alkalmazni kell. Kárvályó asszony, ami a szakképzettséget illeti, ez alapvetően fontos természetesen. Ha megkérdezzük a KKV-t, mi a legnagyobb kihívás, az a szaké, szakemberekhez való hozzáférés, és e, itt főleg a digitalizációs összefüggésben látni, itt holnap találkoznak a, ezért felelős biztossal, tudom, ott is feltetik a kérdést, és Emlékeztetni szeretnék majd arra a csomagra, ami március 10-én jön ki, tehát az energiaügyek kis egységes piac is, kis és középvállalatok és szak, szakértelem, szakképzett személyzet. Ez nagyon fontos, ezt mélyebben kívánjuk elemezni, és külön kívánunk foglalkozni ezzel. De ez mindenképpen biztos egy központi kérdés, ebben teljesen igazuk van. Akkor Röviden folytatom, mert Piper úr kérdezett rá, ami ezt az úgynevezett KKV küldötted vagy megbízottat illeti. Hmm. A fontos kérdés ebben az összefüggésben az az, hogy a KKV politika láthatósága jobb legyen, hogy egy jó kölcsönhatás alakuljon ki a KKV bizottsági szintű politikája között, ami persze különböző fórumokat érint, és a nemzeti szint között most nem én befolyásolom, hogy ki, ki nevezik, vagy hogyan nevezik ki az érintett megbizottat, KKV megbizottat, ez a feladat a mandátuma alapján meghatározott, és hát a feladatlista alapján fogják kinevezni az érintett szemét de azt gondolom, hogy van egy közös célunk, hogy a KKV ilyen envoy, vagy megbízott tényleg célja az és feladata az, hogy a legkülönbözőbb területeken, ahol a bizottság felelősséggel bír, a kkv érdekeit képviselni tudják. Ami pedig az egészet illeti, Georgi úr is említette azt a kérdést, tudunk-e változtatni, mekkora befolyásunk van, de hogyha megnézzük konkrétan Görögországot, meglehetősen hatékonyan tudtunk közbelépni. Görögországban vannak közvetítőink, és el kell, hogy mondjam, persze lehetne ez sokkal jobb, de a KKV tevékenységeket igyekeztünk külön támogatni. Természetesen biztosítani szeretnénk, hogy ez a gyakorlatban is működjön. Természetesen a jövőt tekintve a jövőbeli KKV stratégia szempontjából az előkészületi lépések már megvannak, és úgy gondolom a végén tényleg azt lehet mondani, hogy érdekes és releváns lehet a munkánk szempontjából, hogy itt hogyan tudunk haladni. Szeretném aláhúzni, de a stratégiai fogadásában nincs vége a KKV munkának, nem folyamatosan a KKV-ből foglalkozni kell, tehát ez a KKV-teszt és egyéb, egyéb témák, és hát természetesen számítunk az önök visszajelzésére, az önök választói, az önök választókerületiből lévő cégek önöket érik el, és mondják el nekünk, hogy mi a vélemény stratégiáról majd, amikor elfogadtuk, és akkor tudunk sikeresen tovább lépni. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt, a válaszokat, és mi is reméljük, hogy folytatja ezt a jó munkát, ezt a kiváló munkát. Szorosan kapcsolatban maradunk, és természetesen támogatjuk az összes jó kezdeményezést az Európai kkv szolgálatában. Továbbra is a KKV-król beszélünk, de egy másik aspektusból, Európai Számvevőszék aspektusából egy nagyon érdekes javaslatokat és ajánlásokat tartalmaz ez a jelentés, azért, hogy javítani lehessen az Európai Unió által már végrehajtott programokat. Szeretném megkérni, hogy fáradjon ide a pódiumra Brenning Mayer úr. Alex Brenningmeier úr, ő az Európai Számvevőszék képviseletében érkezett, bemutatja a legfőbb eredményeket, amelyeket az Európai Számvevőszék megállapított, a KKV támogató eszköz a gyakorlatban eredményes és innovatív program, ami problémákkal küzd. Erről a jelentésről van szó. Brenning Mayer úrtól reméljük, hogy az Európai Számvevőszék értékelésének a bemutatását fogjuk meghallgatni. Ugye az előző tervezési időszakban a KKV-k területén mi történt, mit lehet javítani, hogyan lehet jobbítani a hatékonyságot a jövőben. Kérem a kollégákat, hogy akik majd szeretnének hozzászólni, állítsák fel a névkártyájukat, ahogy ezt újabban tesszük. 10 percet kap a vendégünk, hogy megtegye a prezentációját, és utána csak egy körben hallgatunk meg felszólásokat. Természetesen a koordinátoroknak van prioritása, de egy körben meghallgatjuk az összes hozzászóló kollégát, és utána majd a szükséges időtön is megkapja ahhoz, hogy válaszoljon, reagáljon a felszólalásokra, véleményekre. Köszönöm szépen, Buszaj Elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy bemutassam a számvőszéki jelentést az önök szakbizottságának. A cím KKV támogató eszköz a gyakorlatban eredményes és innovatív program, amely problémákkal küzd. A legfontosabb üzenet, hogy a KKV eszköz hatékony igen, vannak ajánlások arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet javítani ezeket az eszközöket, hogyan lehet ezeket a jövőben végrehajtani, de ez egy hatékony eszköz. A KKV eszköz összekapcsolódik az innovációs tanács működésével. Egy PowerPoint prezentációt készítettem elő, amiben sok információ van, de néhány legfontosabb témára kívánok most koncentrálni ebben a prezentációban. Először az első diám azt mutatja, Okay. Yeah, okay. Why, uh, why did we audit? As was, uh, Miért végeztük el az auditot? Ahogy már elhangzott, az üzlet vállalkozások 9% a KKV, és a foglalkoztatásnak a 66%-át képviseli. amik voltak az adott kérdések. Valóban a megfelelő KKV-kat céloztuk-e meg, a földrajzi előrehetőség és a kiválóság megvalósult-e, a legjobb pro- projektek kaptak támogatást a KKV eszközből, és mi a hatása a bizottság KKV támogatásának, illetve valóban támogatást tudnak-e biztosítani. Vannak visszajelzéseink a programról, értékelők részéről, akik a kkv által végrehajtott programokat értékelik, és maguk a KKV-k is értékelték ezt. Az első fázis a megvalósíthatósági tanulmány. Ez egy fontos interfész, az KKV eszköz és a valós élet között aránytalanok a költségek, átfedések vannak hasonló rendszerekkel néhány országban, nem minden országban. Kettes fázis, innovációs projekt. Ez egy effektív, támogatás, egy hatékony támogatás az kkv számára, nagyra értékelik az érdekelt felek, és multiplikátor hatása van az EU brand szempontjából. Ez egy pozitív visszajelzés. Harmadik fázis, itt a KKV-k támogatása a téma, megvalósíthatóságú tanulmánya, innovációs projekttel és a növekedés támogatása, és ez kibővíti többszörös eh, növeli az előnyöket. A hátrány az volt, hogy túl későn indult ez, és eh, nem volt eléggé személyre szabott. A földrajzi eloszlás egy fontos kérdés. Ezen a dián próbáltam eh, országspecifikus információkat bemutatni. Itt láthatják, hogy valójában kétféle KKV csoport, kétféle országcsoport létezik Európában. Van egy alacsonyabb és egy magasabb szintű csoport. És érdekes, hogy melyik országok vannak a legfejlettebb KKV-k területén, és melyik azok, akik a legjobban ki tudják használni a KKV eszközöket. Még egyszer mondanám, hogy EU országokra koncentráltunk, vannak nem EU országok is, amelyek kihasználhatják, használhatják az KKV eszközöt. Izraelt említeném különösen, amely különösen hatékony a forrás felhasználásban, KKV eszköz felhasználásában. Az előző ábra mögött érdemes tudni, hogy a különbségeknek mik az okai. Ez azt jelenti, hogy így tudhatjuk, hogy a tagállamoknak vagy a bizottságnak mit kell tennie azért, hogy javítsa az alacsonyabb régiókban lévő országok helyzetét. Az első kérdés, eltérő nemzeti stratégiák létezése. Fontos kérdés, hogy kapcsolat van a nemzeti stratégiák, tagállami stratégiák és között, és ez is az egyik magyarázat annak, hogy Izrael miért annyira hatékony mert Izraelben a nemzeti stratégia a KKV eszközre fókuszál. Minden országban fontos lenne, hogy erős innovációorientált KKV program létezzen. A bizottság korlátozottan támogatta az eszközt, ezt javítani lehet, főleg olyan országokban, amelyek nem vették ki arányosan a részt a támogatásból. A harmadik megjegyzés, a nemzeti kapcsolatartó pontok által biztosított különböző szintű támogatás. Ez is egy fontos téma. A tagállami nemzeti kapcsolatartó pontok nagyon pozitív hatást tudnak gyakorolni a KKV eszköz működésére. Most rátérnék néhány megjegyzésre, ami a kiválasztási folyamat problémás kérdéseivel foglalkozik az egyes projekteknél. Az első a korlátozott források. És ez az értékelőkkel kapcsolatos források. Az értékelők olyan visszacsatolást kapnak, hogy a szűkös kiválasztási döntési határidő problémás számukra, és ez megakadályoz őket abban, hogy jól teljesítsenek. A második téma, amit itt az ábrán is láthatunk, az újbali benyújtások aránya. Ezt úgy tudnám lefordítani egyszerűen, hogy tombolának tűnhet hogyha nem kap a pozitív választ első körben, akkor részt veszek a második körben, aztán a harmadik körben. De ez a második és harmadik benyújtás, ez gyengíti a rendszert, mert a nagy erőfeszítést igényel a döntéshozata területén, és az eredmény így korlátozott. Mik a következtetéseink? Megvizsgáltuk, hogy gyakran változtak a célok és a célcsoportok, és ez bizonytalanságot okozott. Szerintem ez egy fontos kérdés. Korábban a Horizon 2020-nál is láttuk ezt. Fontos a programokkal kapcsolatos bizonyosság, mert ez jelentősen hozzájárul a program hatékonyságához. Komoly kockázata van a magánberuházások kiszorulásának a KKV eszköz, esetében, tehát kizárt a magánfinanszírozás. A harmadik fázis, ez is nagyon fontos, a támogatás, tehát ez a hármas fázis a kkv esetében. Ez a üzlet bővítő szolgáltatásokra vonatkozott, és ezt a fázist túl későn indítottuk be, ezért nem elég hatékony. Az utolsó következtetés, hogy a kedvezményezetteknek további finanszírozásra van szüksége. Az ajánlásainkkal folytatom. Javítani kell a kommunikációs stratégiát és a nemzeti kapcsolatartó pontok támogatását. Javítani kell a kiválasztási folyamatot, és korlátozni kell az újbóli benyújtást. Több forrásra van szükség az értékelők számára, és olyan rendszert kell kialakítani, ami megakadályozza az újbóli benyújtást. Újra kell gondolni az egyes fázist, ez mm, nagyon magas szinten fölmerült, fejleszteni kell az első fázist. Szinergiákat kell felállítani az EU pénzügyi eszközökkel, a bizottságnak pedig jobban meg kell ismernie a kedvezményezettek pénzügyi igényeit. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm, nagyon érdekes volt ez a prezentáció, és nagyon konstruktív az audit, a következtetések és az ajánlások, ezeket nagyon is üdvözöljük, fontos, hogy ezeket figyelembe vegyük. Most meghallgatjuk a kollégák hozzászólását. Virkunen asszonyjal kezdem. Igen, köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a számvevőszék szakértőinek. Nagyon érdekes volt a jelentés. Elolvastam, amikor megkaptam, és érdekes volt látni minden statisztikát és a tagállamok közti különbségeket is, hogy melyik milyen mennyire volt kedvezményezetje a Horizont eszközöknek. Én finn vagyok, és gyakran éri a kritika a horizontot, amiatt, hogy a KKV-kat milyen mértékben éri el. A nemzeti támogatások szerepe azonban döntő véleményem szerint, és az egész nemzeti innovációs ökoszisztéma, ahogy működik, úgy tudok, hogyha jól értem, akkor Talán ez az egyik legfőbb oka annak, hogy bizonyos országokban fontos, hogy támogatást kapjanak a, az innovációs ökoszisztémától, hiszen ezt európai szinten is meg kell támogatni. Nagyon fontos aztán a jelentés, különösen akkor, amikor a következő Horizon programot tervezzük. A legjobb projekteknek, a legjobb KKV-knak kell megkapni a forrásokat, nem azoknak, akik tudják, hogy hova kell beállni, vagy hogyan kell pályázni. Az ajánlásokban azt is említi, hogy meg kell nézni a különböző eszközöket európai szinten, a különbséget közöttük. Nem tudom, hogy erről tudna-e mondani konkrétumokat, hogy a különböző finanszírozási eszközök között van-e különbség a horizont finanszírozásában, és köszönjük a számvevőszémnek, kiváló ez a jelentés, és nyilvánvalóan fogjuk használni, amikor az új programot dolgozzuk ki. Köszönöm. Madame de Barová a következő. Köszönöm, elnök a, e, úr. Alex, üdvözlöm én is Önt a, a szakbizottságban öt, éve, öt évig a költségvetés ellenőrzőben volt, és nagyon örülök annak, hogy most a jelentésről ebben a szakbizottságban is beszámolt. Említettem már korábban, a korábbi vitában, hogy a KKV-k 80, 64%-a nincs tisztában azzal, hogy milyen forrás lehetőségek vannak az EU-ban. 64% az nagyon sok. És az ajánlásában önök is említik azt, hogy újfajta, jobb kommunikációs stratégiára van szükség. Azt hiszem, hogy közösen meg kell majd kérni a bizottságot arra, hogy a kommunikációt alakítsa át. Hol vannak azonban a kényes pontok? Hol gondolja, hogy a kedvezményezettek pénzügyi igényeiről nem tudunk semmit, hiszen ezt mondják a jelentésben. Hogyan lehet az, hogy a bizottság ezt nem tudja, hiszen naponta beszélünk a KKV-kről, ismerni kéne, érteni kéne a szükségleteiket. Hol van a szűk keresztmetszet? Mit gondol, hogy mi az, amin javítani kellene? És mi az, amit tehet ez a szakbizottság ennek érdekében. És aztán persze említi a jelentésében azt is, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok és a KKV-k is jobban jártak volna, hogyha stabilabbak a prioritások. Minden jelentésben ezt halljuk, amit a számvevőszék ír, hogy nincsenek kezdetől fogva világos prioritások, pedig erre van szükség világos prioritásokra, világos mutatókra, de ezek viszont nincsenek, ezeket nem lehet csak úgy összeszedni. Úgyhogy ezt is javasolni kellene a szakbizottságnak. Az utolsó dolog pedig a KKV egyes fázisú eszközei, a támogatások egyes fázisú eszközei a, az EIC konfigurációban is benne van. A jelentésben azt állítják, hogy többletértéke volt az első fázisnak, úgyhogy azt hiszem, hogy a bizottságtól a következőt kell kérni. Ezt szeretném tudni, hogy a Horizon Europe eh, stratégiai tervezésébe hogyan és milyen mértékben eh, vonják be, vagy veszik figyelembe a számvevőszéknek a, a vizsgálati eredményeit, hogyan akarják a jövőre, a jövőre nézve rendezni a hibás pontokat. Nagyon fontos pillanatban vagyunk, hiszen a jövő elemeit tervezzük. A jelentés következtetéseiből tanulhatnánk. Köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy együtt fogunk működni. Már előre örülök a KKV-kra, kutatás innovációra vonatkozó jelentéseire, hiszen ennek a szakértője ön, és mindig többletértéket jelent, hogyha eljön hozzánk. Köszönjük Mártina Botaur! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm a prezentációt, nagyon pontos és kimerítő volt. A jelentés tartalmazza a, azokat a következtetéseket és ajánlásokat, amelyek egyrészt egyetértünk, másrészt hasznosnak is tartjuk. Például a költségek csökkentése, párhuzamoságok megszüntetése, a nehézség a alapokhoz, a forráshoz való hozzáférésben. Olaszországban Például van egy olyan elképzelés, hogy a nemzeti kapcsolatartó pontokban a funkcionáriusoknak, a dolgozóknak nincs sok ideje, azért, mert olyan eszközöket kezelnek, amelyek nem ismertek. Amikor arról beszélünk, hogy javítani kell a kommunikációt, akkor ezzel én abszolút egyet tudok érteni érdekes lenne ezt a vitát összevonni a jövőbeni zöld megállapodással kapcsolatos gondolatokkal. Felmerül a kérdés a vállalkozók részéről is, hogy finanszírozási eszközöket, amelyek a KKV-kat szolgálják, ki lehetne úgy alakítani, hogy a KKV-kat terhelő korlátok ne legyenek érvényesek, mert sok ilyen korlátozás jelen van a Green Deal-ben, a zöld megállapodásban. Hogyan lehet hatékonyabbá tenni a finanszírozást, anélkül, hogy további korlátozások, terhek kerüljenek a kisebb méretű KKV-k vállára? Ha valóban támogatni kívánjuk a KKV-kat, akkor azon túl, hogy a folyamatban lépő szak, szakpolitikát frissítjük, változtatjuk, szerintem itt az ITRE szakbizottsági tagok részéről egyet fognak érteni azzal, hogy nagyon sok olyan zöld környezetbarát előírás van, amely to- további terhet jelent. Tehát ezt kéne, erre kéne megoldást találni. Aztán az értékelés során Ugye az értékelés eredményeként a földre az eloszlása a pénzügyi forrásoknak nem arányos, nem egyenletes, és bizonyos országok miatt hátrányt szenvednek. Szeretném ezzel kapcsolatban tudni, a, mi a véleménye. Köszönöm. Borgia, csak alcun altro chi vuole intervenire? Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy tűnik, hogy nem. Kind to answer to the three questions. And... Akkor, hogyha ezekre a kérdésekre tudna válaszolni, illetve hogyha hozzá kívánna fűzni bármit az előbbi előadáshoz. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a rendkívül érdekes kérdéseket, megjegyzéseket. Megpróbálom válaszommal kifejezni tiszteletemet irántuk. A finországi helyzet, nos, a megjegyzései azzal voltak kapcsolatban, hogy Finország hatékony példa-e. Nos, a következtetésünk az az, hogy igen, az hatékonynak tekinthető Finország a földrajzi eloszlást tekintve a KKV-k földrajzi eloszlását, és nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban az is, és ez a többi kérdésre is vonatkozik, hogy a, a nemzeti támogatási központok és a nemzeti innovációs ökoszisztémák milyenek. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. A különböző országokban az interjúk alapján arra következtetésre jutottunk, hogy legalábbis néhány országban fennáll az a probléma, hogy a KKV-k és eh, a vállalkozók nem bíznak az állami intézményekben, és ez akadályozza őket abban, hogy, eh, a, hogy hozzáférjenek, illetve csatlakozzanak. A különböző csoportok Európában eh, ezt mutatják. És volt még egy kérdés, ami a, a különböző pénzügyi eszközökre vonatkozik. A bizottság szinergiákat tud más eh, kedvezményezettekhez kapcsolódni, és eh, úgy gondolom, hogy eh, fontos, már beszéltünk erről korábban is, hogy a hozzáférés viszonylag csekély. Felmerül a kérdés, hogy egyszerűen csak az összegről, a hitelről van szó, vagy van egyfajta differenciáltság, eltérés a, a kis és közepes vállalatok között, és úgy gondolom, hogy a bizottságnak, az önök szakbizottságának ez lesz a, és a bizottságnak is a feladat, hogy megvizsgálják, hogy milyen támogatásra van szüksége a KKV-knak. A következő pedig az együttműködési lehetőségek feltárása a nemzeti támogató intézményekkel. Tehát a bizottságnak többet kell tudni arról, hogy a nemzeti KKV-knak bizonyos országokban vagy bizonyos régióban milyen igényei, szükségletei vannak, és ez alapján nagyobb kommunikációval, több marketing stratégiával kell az EU és a nemzeti forrásokat, finanszírozási lehetőségeket összehozni. Azt is láttuk ugyanis, hogy átfedés van bizonyos országokban a között, amit a bizottság tesz, és amit az országos szinten végeznek. Tehát egy személyre szabottabb megközelítés sokat segítene. Végül pedig a negyedik pont az, hogy hatékony kommunikációra van szükség a magán és állami tőke szolgáltatók között, akik ez, ez eddig nagyon fragmentált volt és korlátozott a tovább, tovább lépést jelentene az állami és magán KKV és innováció finanszírozóknak a felvilágosítása. Javalova asszony mondta, hogy a 34% nincs tisztában azzal, hogy milyen forrás lehetőségek állnak. Valóban az eszközökről a, az információt tájékoztatni kell. Mi azt javasoltuk a bizottságnak, hogy a külvilággal erősítsék a kommunikációt, azért mert a mostani ülés követően is például most egy egy európai KKV hálózat képviselőivel találkozom, több millió van csatlakoznak ehhez a hálózathoz, és azt reméljük, hogy ezzel a rendezvényel is felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen eh, eszközök állnak a KKV-k lehetőségére. Nagyon fontos, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül a bizottság megtudja, hogy a KKV-k eh, milyen pénzügyi igényekkel rendelkeznek, és úgy gondolom, hogy valóban lehet ezen javítani. És hangsúlyozták azt is, hogy fontos, hogy stabil priori, stabilan meghatározzuk a prioritásokat, ez kulcsfontosságú. Szerintem is. Egyrészt eh, az ilyen jellegű eszközök már folyamatban vannak, a bizottság lépésről lépésre halad előre, és a fejlesztési programok erről szólnak. Viszont abban is hiszek, és teljesen igaza van önnek is abban, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság stabilizálja a KKV-k prioritásait. Ami az egyes fázist illeti, nos, két kérdés van az első fázissal kapcsolatban és a leválasztással, másrészt pedig az olyan eszközök, mint az egyes fázis a kkv számára óriási többletértéket jelent. Ezért gondoljuk azt, hogy a bizottság számára fontos, hogy újra gondolja az egyes fázisú eszközöket, és megnézze, hogy melyek azok a, a vonatkozó eszközök, amelyeket az első kezdeményezésben már be lehet vonni, és a, a KKV eszközök közébe lehet emelni. Végül pedig Borka úr több kérdést vetett fel a, a Green Deal-ről, a zöld megállapodásról, és elmondta azt is, hogy a kondicionalitás és az, a KKV-knak a, a terhei ezzel összefüggnek. El kell, hogy ismerjük, hogy jelentős mértékben vannak már most is szinergiák a KKV eszközök és a, a Green Deal között, és vannak elemzések is 2018-ból, és ez a környezeti és élelmiszer és közlekedési ágazathoz is kapcsolja. Tehát bizonyos szempontból igen, jó irányba haladunk, és vannak más területek is, a, az ipar 4.0 például az a terület, ahol egy nagyon erős komponenssel igyekszünk csatlakozni a zöld megállapodáshoz. Különösen az EU pénzügyi eszközök azok, amelyek a KKV-k számára jelentős előnyöket hozhatnak, és erősíthetik őket. Tehát megvan a, a fejlődés iránya, és úgy gondolom, hogy ez jó irányba mutat, Úgyhogy ha a bizottságnak az erőfeszítései azt mutatják, hogy az administratív terhek túl nagyok, akkor úgy gondolom, hogy nem fogjuk tudni a célokat elérni. Azt hiszem, tulajdonképpen minden kérdésre válaszoltam. Valóban részletesen és konkrétan válaszolt. Köszönjük szépen, hogy eljött, és köszönjük, hogy válaszolt minden kérdésre, köszönjük az ajánlásokat. Ezek rendkívül fontosak a programot megvalósító intézmények számára, de nekünk is, hiszen mi szakpolitikát alkotunk, és folyamatosan szeretnénk mi is ajánlásainkat megjelentetni annak érdekében, hogy a KKV-k ereje, jelenléte Európában erősödjön. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljött erre a párbeszédre, sok sikert kívánunk a további munkához. Úgyhogy, kedves kollégák, 5 perces szünetet szeretnénk tartani, mielőtt Timmermans alelnök úr eh, megérkezik. Köszönjük.

Dear colleagues, uh, I propose to... Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el újra az ülésünket. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a mandátumunk során első alkalommal eljön Franz Timmermans úr, aki az alelnök az Európai Bizottságnak, és ő felel ilyen funkciójában az Európai Green Dealért 2019. szeptemberében jelent meg egy közleményben az Európai Zöld Megállapodás a klíma és környezeti kihívásokkal való konfrontációra hív ez fel bennük, ez a politika, ez egy alappolitika a következő években nagyon ambiciózus célkitűzésekkel megspékelve, és Természetesen nem egyszerű ezt végrehajtani, átültetni a gyakorlatba, de hogyha átültetjük a gyakorlatba, akkor a gazdaságunk nagyot fog változni, a társadalmaink is nagyot fognak változni, és javulni fog a környezetünk is. Másfél órát szántunk most erre a napirendi pontra. Komoly érdeklődés mutatkozott, számos kolléga már eddig is jelentkezett hozzászólásra. Négy fordulóban lehet majd hozzászólni, kérdezni, és arra kérem, hogy konkrét kérdéseket tegyenek fel. Nagyon fontos, hogy Timmermans úr válaszolni tudjon ilyen alapon a kérdésekre. Azzal kezdem, hogy Timmermans úr megkapja 10 percre a szót, utána a koordinátorok nyitnak, és ezt követően két fordulóban fognak a kollégák eh, hozzászólni. Ők, akik jelezték eddig is az ideklődésüket, Timmermans úrhoz fordulok most, eh, és eh, kérem mutassa be az Európai Bizottság elképzeléseit, illetőleg milyen új részletek születtek meg a viták alapján, az elmúlt hetek, hónapok vitái alapján, amióta a közlemény napvilágra került, illetőleg az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást. Tehát még egyszer, hogy eljött a mai napon, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel várom a mai vitát. Első alkalommal tudok itt a parlamentben a Green Deal-ről eszmecserét folytatni, illetve hogy ez hogyan konkretizálódik. Ezt egy olyan kontextusban teszem, amely komoly támogatást élvez és biztosít a Green Deal számára a közvélemény keretében, és három nagy kihívást is kezelni tudunk ezzel, amelyre a társadalom szembesül, ez a klímaváltozás az egyik. Eh, ugye, tehát mi történik az időjárással, az áradások, nézzük, az Egyesült Királyságot éppen napjainkban, vagy más területeken is jelentkeznek a hatások, amelyek nagyon nagy feladatot jelentenek és a klímaváltozásként szoktuk leírni a második, ez egy lehetőséget kínál arra, hogy kialakítsunk egy növekedési stratégiát egy olyan időszakban, amikor egy ipari forradalom közepén járunk, óriási diszruptív hatásai lesznek ennek, de óriási lehetőség is jár ezzel a különböző gazdaságnak, a befogadó, az inkluzív, integratív gazdaságokról van szó, új más típusú munkahelyekre van szükség, de ez szerkezetváltást is igényel, ami egy bonyolult dolog és nehéz dolog, és számos veszélyre leselkedik, hogy egyesek lemaradnak ebből, és az útszélén maradnak, a harmadik pedig konkrétan már egy európai kihívást jelentene, ez egy demográfiai kérdés, a demográfiai kihívás, ami azt jelenti, hogy jobban meg kell szervezni magunkat, hogy a polgárok rendelkezzenek azokkal a képzettségekkel, hogy termelékenyek, sikeresek legyenek egy újfajta gazdaságban, ami kialakul majd az ipari fordalom következtében. Tehát el kell, hogy mondjam, itt Európa lehetősége, hogy három nagy kihívást egyesítse és lehetőségek kialakítsa át. Mindenképpen az ítre esetében azt javasolnám, hogy a középső részt vizsgálják, hogyan történik a szerkezetváltozás a gazdaságunkban, oly módon, hogy tényleg a klímaváltozásra szembe tudjunk szállni, és lehetőséget tudjuk biztosítani fenntartható módon. Aztán természetesen a körkörös gazdaság, a körforgásos gazdaság cselekvési terve fontos. Itt olyan dolgokra fókuszálunk ebben, amelyeket meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hulladékot, a pazarlást megszüntessük a gazdaságban, és ne égessük el a dolgainkat, ne dobjuk el a dolgainkat. A körforgásos gazdaság másról szól. Ha nem lépünk, akkor a biomassa, a foszilis energia felhasználása megduplázódik, majd a műanyag termelés a következő 20 évben megduplázódik 2050-re, tehát három új égítésre van szükség, hogy biztosítsuk a saját életünk, életmódunkat. Tehát ez nyilvánvalóan nem megy, és Természetesen fenntartható módon kell növekedni, tehát így folytatni, hogy eddig folytattuk, az nem fogadható el, az nem egy fenntartható lehetőség. És éppen ezért meg kell ragadni a potenciáljainkat mindenhol. Azt gondolom, hogy a mm, újra felhasznált anyagok számát növelni kell, mennyiségét növelni kell, el kell kerülni a hulladékot, a pazarlást. Ez egyébként egy lehetőséget is kínál a költség oldalon, és ez nem egy radikális zöld dologról van itt szó. Nem akarjuk kényszeríteni a polgárainkat arra, hogy kilépjenek a kényelmi zónájukból, vagy elhagyják az eddigi életüket amit mi bemutatunk, az, az a fenntartható termék politikai megkezdeményezés. Szerintem ez sok mindent megváltoztat, majd megváltoztatja azt, ahogyan termelünk és ahogyan fogyasztunk, és fenntarthatóvá és elérhető erővé tesszük ezt a terméket. A polgáraink ugyanis mind a kettőt akarják. Azt gondolom, hogy itt a parlament javaslatokat tett arra, az ecodesign hatáját kibővítsük, és a fenntartható termékek fontosságát erősítsük. Tehát konkrétabbá kell tenni, amit szeretnénk. Amitől tartok, az a nagy kihívás számunkra, hogy az általános támogatást, amely most fennáll, az az, hogy konkrét intézkedésekbe ültesszük át, és a támogatás megmaradjon, mert bizonyos dolgok diszruptívak lesznek, nagy kihívást jelentenek Éppen ezért az emberekben tudatosítani kell, hogy milyen lehetőséget kínál ez a történet. Azt hiszem, hogy jó hír a polgáraink számára, ha tartósabb termékeink lesznek, ha több ö, reciklált ter, ö, terméket használunk, és ö, hogyha az élet ö, korok végén megújítjuk ezeket a termékeket. Ez mindenképpen azt is jelenti, hogy meg kell tudni javítani a termékeket, és és nem szabad betervezni a termék romlását csak azért, hogy újakat vegyenek. Ezt, ezen a területen lépnünk kell. Az lenne a legjobb, ha a smartfonokat, az okostelefonokat meg lehetne javítani, és ne azonnal menjenek tönkre, ha lejtjük egyszer, vagy a gyerek ne lejti egyszer. Itt megfelelő szoftverre is szükség van, és amit fel tudunk tölteni. Arra azt gondolom, hogy ilyen típusú fellépés lehetővé teszi, amivel meggyőzhetjük a polgárokat, hogy tényleg megengedhetik maguknak a fenntartható szerződést. Úgy, úgy gondolom, hogy fontos, hogy lépjünk ezen a területen. Hosszabb élettartamú termékekre van szükség, amelyeket könnyű használni, és tényleg a gazdaság dolgozzon az emberek érdekében és ennek érdekében együtt kell működni az ágazatokkal, a termékekkel, egy megfelelő, szolid termékkövetelményekre és szenderekre van szükség, és kevesebb energiát kell használni természetesen. Csökkentjük a szénlábnyomot, a CO2 lábnyomot, és biztosítani tudjuk, hogy a következő új termékek miatt ne kelljen kidobni a régit, aztán természetesen sok minden van még a textilanyagok, akkumulátorok, e, elemek, stb. ezeket is így kell tervezni. Egyébként mi tudjuk a körforgásos gazdaság cselekvési tervről a bizottság e, a terveit bemutatja márciusban erre vonatkozóan, és ez tényleg egy óriási lehetőséget kínál zöld és digitális vonalon is támogatni fogjuk a ipar, ipar, iparunkat arra, hogy felkészüljön erre az új nagy változásra. Fenntarthatóságról beszélünk, zöld mobilitásról, zöld acélról, zöld hidrogénről beszélünk, megfelelő akkumulátorokról. Épp, és hogyha ezt el akarjuk érni, akkor a körforgásos gazdaságról beszélünk. Csak hogy egy példát mondjak, igenis fel tudjuk, hogyha fenntartható módon tudunk akkumulátorokat gyártani, akkor ez óriási lehetőséget kínál a járműgyártásban is. Úgy gondolom, hogy az applikációk természetesen fontosak lesznek, de itt komoly lépéseket tettünk már. Szeretném ma meghívni a tagállamokat és itt a szakbizottságot is, hogy lássuk a lehetőségeket, a potenciálokat. A körforgás gazdaság óriási lehetőséget kínál a nemzeti a tagállamoknak, és a, ugyanis új munkahelyeket lehet teremteni ezen az úton. Nos, hogyha azt akarjuk, hogy ez működjön, akkor mindenkinek ebben részt kell vennie. A közvéleménynek, az embereknek, az iparnak, a gazdaságnak, az értelmiségnek, a, média, a médiának, a jogalkotóknak, mindenkinek egy oldalra kell állnia akkor működik ez az átállás olyan módon, hogy senki sem maradjon le, senki sem maradjon az út szélén. Ugyanis az ördög a részletekben, a konkrét lépésekben. Tehát éppen ezért bizottságként nekünk az a feladatunk, hogy konkrét javaslatokat tegyünk, miközben mérlegeljük a hatásokat, hogy mit okoz ez, és önök döntenek ezek után majd, hogy mire van szükség. Éppen ezért nagy örömmel várom az önök véleményét. Az egyik fontos elem éppen az, hogy egy energia átállás sikeres legyen. Úgy gondolom, hogy ez az alapvető követelménye a Green Dealnek igen, és el kell búcsúznunk a foszilis energiától való függőségtől. Fenntartható energiatermelésre van szükség, így tudjuk működtetni a gazdaságunkat csak a jövőben. Ez azt jelenti, hogy sokkal több áramra van szükség, mint napjainkban, főleg fenntartható forrásokból, Természetesen a, a napenergia, a szélenergia elképesztő sebességgel fejlődik, de ami hiányzik időnként, a hálózatok, az infrastruktúra, hogy elhozzuk onnan oda az energiát, ahová, ahol szükség van rá, illetőleg egyre nem tudjuk megfelelő módon tárolni ezt az energiát. Ezek óriási projektek, és úgy gondolom, hogy erre kell költenünk a következő években, hogyha sikeresek akarunk lenni ezzel az átállással. Az Európai Parlament nélkül ez nem fog működni, ezért köszönetet mondok az állásfoglalásokért is, amit megszavaztak. Ez a legnagyobb támogatás a Green Deal számára, amit eddig politikusok nyújtottak, és eh, nyilvánvalóan segít abban, hogy ilyen irányba mozgassuk a tagállamokat is majd. Köszönöm szépen a elnök úr. Úgy gondolom, hogy fontos dolgokat mondott, nagyon fontos, hogy együttműködjünk, véleményem szerint is ambíciózus tervről van szó, és az érintettek nagy többsége, még hogyha nem is mindenki, de a nagy többsége együtt kell, hogy működjön, és egy irányba induljon el világos, hogy milyen irányba kell indulni. Széles körű támogatás van a parlamentben itt, de még nem egészen világosak a részletek, és meglátjuk, hogy mm, a részletek közététele után hogyan reagálnak a kollégák, de nyilván erre utalnak majd a kérdéseik is. Azonnal rátérek a koordinátorokra, a frakciók képviselőtőre, három percet tudok adni egyenként Carvalho asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, elnök úr, köszönöm ezt a magában ragadó előadást. Három pontra térni ki, ami nagyon fontos a néppárt számára, és szerintem a többi kolléga is csatlakozik majd hozzám a néppárt részéről. Nézzük a Green Deal-t. Itt a megfizethető technológiáról, zöld technológiáról beszélünk. Ehhez kutatásra, fejlesztésre van szükség, ezt valamennyien tudjuk. Ennek érdekében igen, csak a Horizon Europe fontos szerepet játszik, hogy ezt megfelelően finanszírozzuk, ezt a Horizon Europe-ot, de biztosítani kell azt is, hogy a tagállamok komolyan vegyék ezt a fejlődést, és a prioritásokat is valószínűleg mindenkinek egy irányba kell húznia, hogy ha akarjuk azt a technológiát, amelyre szükségünk van az említett változások elérése érdekében. A második pont az az, hogy mi üdvözöljük a, a zöld dírt, de nagyobb, és az ambíciókat, amik ebben szerepelnek, de ez fontos, hogy itt a megfelelő hatáselemzésre is sor kerüljön, hatásvizsgálatokra, mert amíg ezt nem látjuk, addig nem tudunk nagyon ígéreteket sem tenni, hogy mely ágazatok képesek jó eredményeket elérni, vagy mely ágazatok azok, ahol még hiányzik a technológia az első egy kommentár volt, most egy kérdés következik. A hatásvizsgálat hol, hol tart ebben a kérdésben, hogyha az ambíciókból indulunk ki, a különböző portfóliókat hogyan készítik fel. Az utolsó kommentár és kérdés rész a körforgásos gazdaság. Ön elmondta, és egyet tértünk, hogy egy integrált iparpolitikát vár ez el, ez egy lehetőséget kínál. Eddig egyetértünk, de azért van egy vékony határa a lehetőség és a középvállalatokra keletkező terhek között. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a kis és középvállalatok számára ez nem újabb teher lesz, hanem tényleg lehetőség a munkahelyeken keresztül, tényleg munk- és hogy ne adott esetben ne lassítsa a gazdaságot. A digitalizáció, a gazdaság és több munkahelyeket teremtsen, és ne ártson az iparunknak. Hogyan tudjuk ezt biztosítani? Köszönöm szépen, Nika úr. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy románul szóljak. Egyszerűen azért, hogy a román polgárok is nyomon tudják követni, amit mondunk. Alelnök úr, ön elkötelezett biztos, ezt általában tudjuk erről és amit kitűz magának, azt igyekszik végrehajtani is, érvényesíteni is. Itt a parlament mi egyáltalán nem kételkedünk erről. Ezért is van, hogy mi úgy döntöttük, hogy támogatjuk a a Green Deal-t, és kiderül, hogy a többi frakció is hajlandó erre. A plenárison azt hallottuk, hogy a Green Deal túl fontos Európa számára ahhoz, hogy elbukjon. Ezért nem engedhetjük ezt meg. Az első lépéseképpen ezért nagyon fontosak is. Azt hiszem, hogy ebben a többi kolléga is csatlakozik majd hozzám. Bizonyos tagállamok más helyzetben vannak, sőt egyes államok nehézségekbe ütköznek. Romániában az a helyzet, hogy azok a tanulmányok, amelyeket én eddig láttam, és amelyeket a parlamentben bemutattak, Nos, itt Románia a GDP 4%-át kell, hogy elköltse ahhoz, hogy 2030-ra elérje a céljait, és itt aztán tényleg fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan gondoljuk ezt. Vagyis azt kérem öntől, hogy hozzanak létre munkacsoportot a nehézségben lévő tagállamok számára, hogy támogassák ezeket a tagállamokat a 30-as, illetve az 50-es célok elérésében. Aztán fontos az is, hogy beszéljünk a fehér elefántról itt a teremben. Gáz vagy nem gáz? Ez a kérdés. Valamikor erről is őszintén kell beszélnünk. Bizonyos tagállamok ugyebár szeretnék gázzal lecserélni a szenet, de más tagállamok azt mondják, hogy gáz se szabad használni, mert jönnek az új technológiák, amelyek ezt felváltják. A New Green Deal ellenfelei azt mondhatják, és élhetnek az érvel, hogy igenis olyan technológiákra van szükség, ki kell tartani mellett, amelyek szennyezőek, mert nem tudjuk pótolni őket. És Ugyanígy fontosak a többéves pénzügyi keret forrásai. A Horizon Europe eh, előadója vagyok, megmondom őszintén, nem azt tudom, hol fogjuk előteremteni ezt a pénzt, amivel a Green Deal-t finanszírozni tudjuk. egy eh, új technológiára van szükség a tárolás területén például. 99%-ban olyan technológiáról beszélünk, amely száz évvel ezelőtt született, duzzasztjuk a vizet, és utána akkor használjuk majd a tárolásra és áramtermelésre, amikor nem jön máshonnan. Persze, új technológiákra van szükség, ez világos. A hidrogén egy bátor, egy, egy ambiciózus elképzelés, de ezt elérhető áruvá is kell tenni, de ehhez sok mindennek kell történnie ez prioritást kell, hogy élvezzen az Európai Bizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen a Rinyó frakcióban nevében Krisztof Kruder képviselője szó. Köszönöm, üdvözlöm, alelnök úr. Három kérdésem van. Az egyik a digitális szennyezésre vonatkozik, a másik a ipari termelés szénmentesítésére, és aztán az űrtechnológiák és a Green Deal kapcsolata digitális téma először is. Néhány év óta a üvegházhatású kibocsátások területén a digitális szennyezés növekszik. A, a legnagyobb kibocsátást jelenti a világszinten széndiokszid szempontjából, vagyis megelőzi a polgári légiközlekedés kibocsátásait. Hogyha nem foglalkozunk a digitális szektor kibocsátásával, akkor a szektorhoz kapcsolódó üvegházhatású kibocsátás megduplázódhat, és a teljes kibocsátás 7-8%-át képviseli, hasonló lehet, mint a könnyű gépjárművek kibocsátása. Vannak olyan ipari vállalkozások, amelyek már mobilizáltak, és mindent megtesznek azért, hogy csökkenteni lehessen ezen a területen is a kibocsátást. Stratégiai programot kell kialakítani a tiszta digitális világ érdekében, legyen egy végig gondol digitális szektor, kompatibilis legyen a klíma céljainkkal. Második kérdésem a széndiokszidmentesítés ahhoz, hogy az európai ipart átalakítsuk egy klímasemleges iparra, körforgásos, fenntartható, stabil gazdaságot alakítjunk ki, jelentős erőfeszítésekre van szükség, energiahatékonyságot fokozni kell, és el kell érni a gyártás széndiokszidmentesítését, nitrogén, biomassa, elektromos áram, és a szén befogadás, ezek a technológiák már léteznek. Ugyanakkor ezek egy része még nincs kereskedelmi forgalomban. Az hidrogén technológia például nagyon fontos, és magas áron alkalmazható ez, és az ipari vállalkozások saját maguk ezt a haladást nem engedhetik meg magunknak, nem tudják finanszírozni. Ezért egy kombinált szakpolitikára van szükség. Szabályozás és támogatás. Mi a bizottságnak a stratégiája azért, hogy fel lehessen gyorsítani a fejleményeket, és a széndiokszidmentes technológiákat lehessen támogatni. Utolsó kérdésem, 30 másodpercet kérek még. Kevés állampolgár tudja, de az űr technológiának nagyon fontos szerepe van a klímacélok és a Green Deal célok elérésében. Copernicus, Galileo, EGNOS. A bizottság a Green Deal terben megfelelkezett ezekről. Hogy lehet ezt helyre tenni? Hogyan lehet ezeket a űrtechnológiákat jobban bevonni a Green Deal stratégiába? Köszönöm. Köszönöm, Grudler képviselő. Az ID frakció nevében Barki urat hallgatjuk meg, aki a koordinátor. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Timmermans alelnök urat. És uh, tudom, hogy nagyon jól ismeri az olasz nyelvet ezért olaszul szólalok fel. Timmermans úr, először is szeretnék megosztani önnel néhány olyan kérdést, amely a kormányok szintjén, de a bizottság szintjén is fölmerült. Például a görög miniszterelnök nemrég azt mondta, hogy a Green Deal végrehajtása nagyon nehéz lesz, amint pénzügyi forrásokról kezdünk beszélni, és hát ezt mindannyian tudjuk. Aztán a holland miniszterelnök azt mondja, hogy a zöld átállás csak akkor fenntartható, ha a növekedés, foglalkoztatás és a gazdasági fejlődés garantált. A lengyel kormány azt mondja, hogy igazságtalan a zöld átállás, és nem veszi figyelembe a társadalmi hatást. Három különböző megközelítésről van szó, és itt eltérő politikai csoportosulásokat is képviselnek ezek a személyek, akiket idéztem. Ez azt is jelenti, hogy nem egy bizonyos politikai irányzathoz kapcsolódnak ezek az aggályok, hanem a határokon átnyúló módon érvényes. A bizottságban is Breton biztos úr 25 éves időszakról beszélt, az átállás szükséges idejéként. A főképviselő Borel, amikor a Fridays for Future fiataljairól beszélt, azt mondta, hogy ez a, ezeknek a fiatal generációknak meg kell magyarázni, hogy csökkenteni kell, csök, el kell fogadniuk az életszínvonal csökkenést, hogyha el akarják érni azt, amiért most felvonulnak. Összefoglalva, ezek a különböző gondolatok a Green Deal-el kapcsolatban már önmagukban is az első repedéseket, az első problémákat jelenthetik. Ha nem sikerül közforrásokat találni egyrészt, másrészt nem sikerül ösztönözni a magán befektetéseket a másik oldalon, akkor újra kell gondolni a Green Deal-t. Ebben az esetben milyen lesz ennek a módja. A tanács hamarosan összeül, hogy a következő több éves pénzügyi keretről döntsön. A nem hivatalos, félhivatalos információk szerint nehéz lesz megállapodásra jutni a tagállamok ezt az ezer milliárdos vállalást nem biztos, hogy könnyen fogják támogatni. Ezekre szeretném a, meghallgatni a véleményét. És nagyra értékelem azt, hogy a bevezetőben beszélt a demográfiai kihívásról, ami nagyon fontos a zöld megállapodás szempontjából is. Ebben a fázisban az általános megközelítésen túl esetleg tud-e valami többet is mondani nekünk arról, hogy milyen módon kívánja kezelni ezt a kihívást? Köszönöm. Köszönöm. Zöld frakció nevében Ninisztó óra koordinátor. Köszönöm, el, elnök úr. Biztos úr, nagyon örülök annak, hogy itt a bevezetőjét azzal kezdte, hogy felsorolt olyan témákat, amelyeken már dolgozik. Ez nagyon jó. Ipari stratégia, körfogárosos gazdasági akcióterv, cselekvési terv, és tehát ugye ezekkel foglalkozik, és nem csak a kibocsátás csökkentési célokon. Az ITRE szempontjából is nagyon fontos, hogy Európának a klímaválságot meg kell oldania, és fenntartható technológiákat kell alkalmazni a környezetvédelem területén, és munkahelyet kell teremteni, amelyek hosszú távon fenntarthatók. Ugyanakkor amikor arról van szó, hogy hol és milyen mértékben ruházunk be, ez fontos kérdés. Szabályozásra van szükség, erős árpolitikára van szükség azért, hogy a piac is mozduljon, és káros termékek ne kerüljenek be a piacra, illetve az újrahasznosítást támogassuk. Továbbá európai beruházásokra is szükség van. Szeretném megkérdezni, mi a véleménye az MFF helyzetéről. Nem tűnik túl jónak, ugye új a horizont és klímabefektetések szempontjából, és az Európai Beruházási Bankra és az Európai Központi Bankra is szükség van a valós gazdaságban történő beruházás céljából. Hogyan látja ön ezeknek a klíma ösztönző finanszírozásnak a helyzetét Európában? 50 vagy 55-ös kibocsátási célok, ezeket értékeli most. Egyetemű, hogy Európa vezető szerepet kell, hogy játszon a saját lakossága, de a világ számára is ezt kell bizonyítsa még a Glasgow-i találkozó előtt. Készítenek erre vonatkozóan egy konkrét javaslatot, amit még a Glasgow COP, a Glasgow-i találkozó előtt tudunk egyeztetni? ugye itt a 2030-as jelentős kibocsátás csökkentő célokról van szó. Remélem, hogy minél előbb meg tudjuk kapni ezt, hogy egyeztetni tudjunk erről, és biztos vagyok benne, hogy a parlament ön támogatni fogja, hiszen az 55-ös kibocsátási csökkentés célt támogatja a parlament. És akkor ezt követően az összes egyéb rendeletre szükség van. Energiahatékonysági célok megerősítése, erőfeszítések megosztása, LULUCF, megújuló erőforrások, aztán a felújításokhoz milyen a jelenlegi energiacéloknál a meglévő épületek felújítása, már az is évi 120 milliárd eurót ért igényel, és ezek a célok fokozódni fognak, tehát a beruházandó érték is növekedni fog. Hogyan értékeli ezeket a célokat, és milyen tervet tud javasolni, mit tud vállalni a 2021. júliusra, ahogy ez a zöld megállapodásos közleményben is szerepelt. EKR, Krasnodevski úr, alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány kérdésem. Mi áll a bizottság szándékában mit kíván tenni a kibocsátási erőfeszítések megosztása szempontjából. Az Egyesült Királyság kilép, akkor hogyan tudjuk majd elosztani, újra elosztani a kibocsátás csökkentő erőfeszítéseket. Ugye a Brexitet követően meg fog változni ez az elosztás, hogyan fogják ezt megoldani. Lesz erre vonatkozóan hatástanulmány. Második kérdésem Ez kapcsolódik ahhoz, amit Nika úr is kérdezett. Klímas semlegességi cél 2050-re. Kísérni fogja ezt egy hatástanulmány? Egyes tagállamokra lebontva? Aztán a igazságos áttérési alap, a Just Transition Fund. Vannak olyan országok, amelyek lemaradnak az, lemaradtak az átállásban, természetesen előttük több kihívásá, mint mások előtt. A Belgium Nemzeti Bankja nemrég értékelte a klíma semlegességi célokat. A bank hatóság azt mondja, hogy az új zöld egyezménynek megállapodásnak ugyanolyan hatása lehet, mint a 70-es években az olajválság. Természetesen a belga bank pessimista, de mi önnek erről a véleménye? A belga bank gyakorlatilag a figyelmet kívánta felhívni ezekre a kérdésekre. Mi az ön véleménye erről? Más kollégák is említettek fontos témákat, és én nekem most a következő lenne még a kérdésem zöld megállapodás, és ezzel párhuzamosan a több éves pénzügyi keret folyamata. Van-e kapcsolat a kettő között? Hogyha csökkentésekre kerül sor a költségvetés szintjén, hogyha kacsusítják a költségvetést, milyen hatása lesz ennek a zöld megállapodásra, ami nagyon ambiciózus, vagy pedig nincs semmi közük egymáshoz ezeknek a folyamatoknak. mindennyiunkban ugyanaz a kérdés merül föl, az ambiciózus projekteket ki fogja kifizetni? Szerintem ez a legnagyobb kihívás, és senkinek nincs meg erre a válasza. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Cornelia Ernst asszony a GUE nevében. Unsererseits herzlichen igen, én is gratulálok a zöld megállapodáshoz, a magas ambíciókhoz, ezt támogatni fogjuk, különösen akkor, hogyha következetesen fognak eljárni. Ez persze nem egyszerű, négy kérdésem van ezért. Az, RC, az első a pénzzel kapcsolatos európai forrásokra van szükség, amit a tagállamok igazából nem akarnak befizetni, valahogy szeretnék átrágni magukat, de azért fizetni ne. Ez az egyik dolog. A másik pedig az előttem szólók mondták, hogy nemzeti forrásokra is szükség van, ez is világos. Ahhoz pedig a tagállamoknak képesnek is kell lenni rá erre, nem csak késznek. A következő kérdés pedig az, hogy nem kell a stabilitás, növekedési megállapodással egy kicsit odább menni. Tehát, hogy ez a megtakarítási politika, jó, nem kell teljesen megszüntetni, de legalább megreformálni mert így azért nem tudunk tovább menni. Az alternatíva az ugyanis az, hogy a tagállamok olyan forrásokat ha felhasználnak, a privatizációt viszik tovább. Ez Görögország persze nem megy. Görögországban nem megy. Tehát ez a, a pénz a következő, nemzeti szinten nem kell -e végig gondolni, hogy a stabilitási és növekedési egyezménnyel hogyan bánjunk a jövőben. A második dolog. A második az egy teljesen érzékeny kérdés. Egy autó nép vagyunk, tulajdonképpen egyesíti a családot az autó nálunk, de azért ez így van, vannak ilyen dolgok azért, ahol az ember bőven el tudja ezt képzelni. A német gazdasági miniszter Altmaier azt mondta, hogy a népet autóipar a Green Deal keretében eh, szigorúbb szabályozás alá kell, hogy essen. Mit mond ehhez Timmermans úr, vagy erre hogyan gondolja a, kezelni az autóágazatot, mi a javaslata, hiszen nem hiszem, hogy így egyszerűen elbánhatunk az autóiparral. A másik pedig a megújuló energiák kiépítése. Sok minden volt már erről, de az egyik ben a gázprojektekről, tárgyaltak és állapodtak meg. Persze megújulóra szükség van, de az ön javaslata hogyan akarja jelentősen kiépíteni a megújuló energiát. Végül pedig a fogyasztó. Én is szeretném megemlítetni. Ön is mondta, hogy szociális, kiegyenlített legyen, és vigyük magunkkal, tudjuk magunkkal ragadni az embereket. Ha kelet-európai országokra gondoljuk, akkor tudjuk, hogy nagy a a szegénység és az energiaárak is növekszenek, nálunk Németországban is persze. Hogyan kezeljük ezt? Hogyan kezeljük azt, hogy szociálisan kiegyensúlyozott legyen ez, és az energiaszegénységet ne nagyságrendileg teremtsük meg, hogy az emberek ne tudják megengedni maguknak a fűtést például, e, és mint né, ahogy már némely tagállamban előfordul, hogy fával fűtenek. Hát ezt ugye nem akarjuk. Köszönöm szépen. Nos, kedves Alelnök úr, megadom a szót. Talán 7 percet, hogyha a, igénybe venne, és akkor a kollégáknak lesz még ideje. Én megértem, de a kollégák azt is megértik, hogy az összes kértésre nem tudok 7 perc alatt részletesen tárgyalni. a zöld technológia anyagilag megengedhető kell, hogy legyen, és minél gyorsabban tudjuk magasabb szintre emelni, annál hamarabb válik olcsóvá. Ez az ipari szakpolitikai dokumentum ezt fogja bemutatni, ugyanúgy, mint a körforgásos gazdálkodás akcióterve. Nem önök az egyetlenek. Kavályo kollega említette, valóban hadd mondjak erről néhány szót nincs arra szükség, hogy feltaláljuk a technológiákat, amire szükség van, hiszen a legtöbb már kezünkben van, de nincs meg bennük az a lépték, és nincs bennük a támogatottság, amivel azonnal felhasználhatóvá válna arra, hogy változtassuk a gazdaságot. Az az érdekes, ugye, hogy megvannak a technológiák, sőt azt is mondanám, hogy a pénz is megvan, Amire szükség van az az, hogy ezt úgy szervezzük meg, különösen mi európaiak, és bizonyos területeken az európai bajnokok meg, meg tudják azt a léptéket biztosítani, hogy a technológia a gazdaság átalakulásában felhasználható legyen. Erre szükség van, ezt többen is említették. Az egyik technológia, amely a legígéretesebb és amelynek különböző alkalmazásai vannak a különböző területeken, és ahol még mindig élen járunk, de jelentős beruházásra van szükség, ez a hidrogén. A hidrogén gazdaság véleményem szerint az egyik legnagyobb esély Európa előtt, mert ez rengeteg más kérdést is megold. Ha beszélünk például az emberekkel az európai acéliparban, akkor ők tudják, hogy mik a nehézségek tudják, hogy alapvető változásokra van szükség ahhoz, hogy fenntartható ágazatuk legyen, amely Európában maradhat. És a legtöbbjük, még ha nem is mindenki, de tudják, hogy a hidrogén ebben döntő lesz. És ez el fog jönni. A kérdés nem az, hogy eljön-e vagy sem. A kérdés az az, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy, hogy gyorsan lépjünk, és ne halljon el félig vagy egészen az acélipar. Tehát a megengedhető áru technológiának a kihívása a lépték és eh, a sebesség. Azt hiszem az acélipar nagyon jó példa erre. De majd visszatérünk az autóiparra is. Ehhez pedig a Rising Europe, a felemelkedő Európa alapvetően fontos. Remélem, hogy a, a több éves pénzügyi keretről ha beszélünk, bárhol is legyenek a kötelességi pontok, tisztában leszünk azzal, hogy a Horizont azonnal mindenképpen a részévé kellene tenni, mert ez ösztönöz és felszabadít rengeteg beruházás is. Rengeteg kérdésem van. Mondják meg, hogy hova investáljunk, mert a jelenlegi kamatlábak a bankban van, és nem a Hogyha tudnánk, hogy hol ruházunk be, akkor nagyon sokat tudnánk elérni, ha elég gyorsak vagyunk. Persze, a hatástanulmány a tervekhez nagyon fontos. Nagyon sokat tanultam az elmúlt öt évben a hatástanulmányokról, és szeretném ezt a tudást a jelenlegi ágazatban, amiért most felelek alkalmazni. És ha mindenki részt vesz ebben a területben megfelelő érdek, él, tudással, akkor részt fog venni a hatástanulmányban, és ebben biztos vagyok. Akkor viszont el fogjuk tudni kerülni a példákat. A példa az egyszerhasználatos műanyag jogszabály, amit 8 hónap alatt tudtunk átvinni, azért mert nagyon mindenki érezte a sürgősséget, nem csak az ágazat, hanem a társadalom is, és a hatástanulmányok miatt jól elő tudtok kérdez, készíteni, nem titok, de a bizottság háromszor küldtük vissza a tervasztalra, mielőtt javasolni tudtuk volna, és mindez a hatástanulmány miatt volt. Persze mindig az a kérdés, hogy ugye lehetőség, de van terhe is viszont ritkán válaszolunk arra, hogy mi a költsége annak, hogyha nem lépünk. Mindig beszélünk arról, hogy a, a lépésnek költségei vannak, és Európának valóban legalább 200 milliárd eurós bezuhárházásra van szüksége évente, hogy a zöld megállapodást végrehajtsuk. De annak a költsége, hogyha nem lépünk, hosszú távon szerintem sokkal nagyobb, és ezt elemezni kéne. Úgyhogy az én problémám az az, hogy azt kellene látni, hogy mi történik, ha nem lépünk. Mi történik a szénipari, a szénbányászati területeken, hogyha ö, folytatjuk a munkát, hogy ö, ha több mint 400 ezer embert ez a levegő, ami a kitermelés miatt a kialakul, több mint 400 ezer től meg évente idő előtt. Tehát a költségek persze magasak, de ezt mindig azzal kell szembesíteni, hogy milyen igen magas költségek vannak akkor, hogyha nem lépünk. És a, a nem lépésnek, a, cselekvés, a nem cselekvésnek a, a következménye mindig sokkal rosszabb. Ha lépünk, akkor ugyan költség, de jobb munkahelyek, tisztább levegő, jobb ö, körülmények lesznek. Ez a válasz a szénbányászatra. Kérdezzék meg a bányászokat, hogy szeretnék, hogyha a gyerekük is bányász lenne. Ezt kérdezzék meg. Csak akkor, ha nincs más alternatíva, akkor igen, de ha van, akkor a legtöbb bányász azt szeretné, hogyha a gyereke valami más csinálna, és nekünk kell felajánlani, fel tudni ajánlani ezt a lehetőséget, mert magától nem jön. A hatóságoknak kell lépni, Európának kell megmutatni a szolidaritást azzal a 30 európai szénbányászati területtel, amelynek szüksége van az átalakulásra, de azt hiszem, hogy ez egy óriási lehetőség is az új energia szempontjából. Nem lehet leválasztani az energiát a digitálistól. Ha működő hálózatokat akarunk, jobb energiaelosztást, nem akarunk energiavesztést, akkor a digitális világra szükség van és ha szükség van a digitális világra, akkor több energiára, több villamos áramra van szükség, aminek fenntarthatónak kell lenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha az egyensúlyt nézzük, akkor a végeredményt, akkor több az esély, mint a nehézség. Persze a tagállamok helyzetek eltérő, a kihívások sem ugyanazok mindenütt. Mondtam a, a szénbányászati területeket. Hogyha a gazdaság 80%-ban széntől függ, akkor nyilván nagyobb a kihívás, mint hogyha már 50%-ban megújuló energiával működik az ország gazdasága. Ezt tudjuk. De ha, mindannyi, ha nem lépünk mindannyian, akkor az egyes tagállamok által hozott intézkedéseknek a hatása sokkal csekélyebb, szinte jelentéktelen lesz. Szóval azt kell tudnunk bemutatni, hogy szolidaritásban állunk, csak akkor leszünk sikeresek. A szolidaritás az nem altruizmus vagy jótékonyság, hanem az önérdek érvényesítése az igazságos átmeneti alapon keresztül. Ez a legutóbbi tanács elnökség által is javaslatra került. A plusz pénzekkel valóban meg fogjuk tudni ezt oldani a tárolási technológiák, megint a hidrogén, azt hiszem mi vagyunk az utolsó generáció, amely ezt még megteheti, hogyha a hidrogén tárolási létesítmény az energia, szélenergia, napenergia számára, akkor azt tovább lehet osztani, viszonylag egyszerűen adaptálva a meglévő gázinfrastruktúrát. Tehát a hidrogénenergiának mindenféle erőnye van, hogyha ebbe investálunk. És természetesen az adatközpont és minden más jelentős mennyiségű energiát használ fel. Ez az én problémám is, hogyha az Apple-t, Google-t, meg a többit nézzük, akkor ők azt mondják, hogy ők már éghajlat semlegesek. Na, na, na, azért nézzük meg az, adat, az adatfelhasználást, hogy azon a területen mi történik meg az adatközpontokban. Az adatközpontok óriási hőt termelnek, amit óriási energiával aztán lehűtenek. Most meg kell várni, hogy a digitális döntés megszülessen, de ez az egyik olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell. És úgy gondolom, hogy az ágazattal is ezt végig kell tárgyalni. A dekarbonizáció. Nos, valóban minden technológiára szükség van. Abszolút értelemben agnosztikus vagyok kérdésben. A CCS nem a a Kolumbusz mm, tojással, hanem úgy gond, de megmondom, hogy a nukleáris energiával szemben nincsen ellenvetésem, mert hogyha elvégezzük a számokat, akkor mégiscsak túl drága lesz. De ideológiai értelemben nem ellenzem. Persze a tagállamok eltérően vélekednek erről. Nyilván nem ez az okos beruházás, de a tagállamok kell, hogy erről döntsenek. És azt is tudom, hogyha Bröton kollégám azt mondja, hogy 25 évre van szükség arra, hogy a gondolkodást átalakítsuk, akkor valaki, aki egy nagyvállalatnál dolgozik, és tudja, hogy a beruházási ciklusok generációt igényelnek, és hogyha egy ágazatot át akarunk alakítani, akkor generációs időkre van szükség az átalakuláshoz. Ez van a, a Horizon 2025, ez a generációs szakasz, ami lehetőséget ad, hogy lehetőség szerint két beruházási ciklusban ezt meg fogjuk tudni oldani. Igen, értem, értem, igyekszem, belehúzok. Újra kell -e gondoljuk a zöld megállapodás finanszírozását az MFF miatt? Nem nem kell. De a következő napokban ragaszkodni kell, vagy hetekben ragaszkodni kell ahhoz, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy csak azt a pénzt költsük el, ami a régi szakpolitikai területekre áll rendelkezésre. Azt kell biztosítani, hogy az új technológiák beruházásához, befektetéséhez is van elég forrás, ahogy beszéltük korábban. Nincs arra szükség, hogy a bizottság újra gondolja ennek alapján az új megállapodást, a Green Deal-t. De majd, és ez tulajdonképpen a konzultációval is ez folyik majd, azt meg kell nézzük, hogy ez a megállapodás még megfelele a célnak minden területen. De hát ez egy olyan értékelés, ami amúgy is folyamatos, de világos az, hogy igen jelentős állami és magánberuházásokra lesz szükség hálózat, új technológia, ilyesmibe, stb. Csak így valósulhat meg. Aztán mondták, hogy a demográfiáról és a demografikus, demográfiai kihívásokról is beszéljük. Nos, valóban aggódom, hogy nagyon sok tagállamban egyenlőtlenség van. A, az üres vidéki területek és túl telített városok, túl telített tengerparti területek és üres belső szárazföldi területek. Ez elfogadhatatlan, és azt hiszem, hogy a, a, a modern technológia és a, az alkalmazott intelligencia pont ezt teszi lehetővé, hogy a nagyvárosokból a vidéki területekre kiköltözve ugyanazt meg lehessen tenni. Az elmúlt hetekben voltak ilyen megbeszélések, ma is találkoztam London polgármesterével. Igen, a városok fontosak, és egyre fontosabbak lesznek a, a jövőben, de kell, hogy legyen egy szövetség a nagyvárosok és a vidéki területek között, mert csak itt tudunk sikeresek lenni, és ez a válasz a demográfiai kihívásra is ami pedig az 50-55 százalékos csökkentést illeti. Nos, ezzel valóban épp, vagy, vagy, vagy észszerű hatástanulmányok alapján kell ezt majd végig gondolni. Szerintem a hatástanulmány nem lehet olyasmi, amit az idősz megszorítása miatt átugrunk. Nem. Úgy gondolom, hogy különböző a, azt hiszem, hogy a, az is, azt is jelenti a támogatás, hogy az Európai Parlament képviselői azt mondták, hogy igen, szeretnénk, hogy az Európai Bizottság elemezné, hogy mi az, ami megcsinálható ebből. Én attól tartok, hogyha nem végezzük helyesen a munkánkat, és hogy az Európai Parlamentben van támogatás erre, mondják, hogy ezt tegyük meg, a tényeket nézzük meg. Így van, tudom, hogy szorít az idő, de nincs alternatíva, meg kell csinálni a hatástanulmányokat. És eh, a döntést eh, ezután mielőbb megtesszük. Mit csináljak, te jó Isten? Annyi kérdés van még. Éghajlat semlegesség 2050. Azt hiszem, hogy eh, ha az emberek eh, azt mondják, és azt a válságokban mindig lehet mondani, ha azt mondják, hogy ez azt idézi majd elő, hogy az ipari forradalom felgyorsul, és a jövőben produktívabbak eh, leszünk anélkül, hogy ennek nyomát hagynánk az anyaföldön, és a következő szintet így hamarabb fogjuk tudni elérni, vagy jobb munkahelyeket, akkor jó, ez a régi, ez képest tény lesz. De hogyha azt mondjuk, hogy a kérdés az az, hogy alacsonyabb növekedés, stb. stb., akkor azzal nem értek egyet, mert semmi jelen nincs, nincs arra, hogy semmi jel nincs arra, hogy ez lenne. Jó, abba hagyom, és akkor talán majd a többi kérdésre még vissza. És kérem, ne fogyasztókról beszéljen, ne fogyasztóként beszéljenek az állampolgárokhoz, sokkal többek. És mi állampolgárnak szeretnénk őket látni, és nem fogyasztónak. És sokkal jobb lenne, hogyha ők is, sokkal erősebbek lennének, ha ők is ennek tekintenék magukat. Köszönöm szépen, valóban nagyon sok kérdés volt. Megválaszolta őket. Tíz rövid hozzászólás következik. Nagyon rövid kérdés, egy perc maximum. Berencön úr, néppárt. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy eljött. Akkor, amikor a zöld átmenetet sikeresen akarjuk, akkor az egész világot magunkkal kell tudni vinni, inspirálni őket, és bebizonyítani azt, hogy ez egy fenntartható és megfizethető átalakítás. A nagy kihívás az pontosan az energiaintenzív ágazatok dekarbonizációja a, vannak különböző klaszterek, az egy saját régióm és Schemelot. Nyilvánvalóan megvan az akarat a dekarbonizációra, de infrastruktúrára és technológiára van hozzá szükség ahhoz, hogy a régiót megfelelő irányba hogy, tudjuk továbbvinni. Két kérdés van ezzel kapcsolatban. Az elemzésben át, át tudja nézni az európai infrastruktúra klaszter eh, hatását, tehát hogy lesznek-e, lesznek-e klaszterekre szükség ilyen eh, pontokra, a másik pedig, hogy hogyan tudjuk ösztönözni ezt eh, az iparban. Köszönöm szépen. Heisel úr. Köszönöm szépen, elnök úr a Green Deal nem csak a karbonsemlegesség, nem feltartható növekedésre, minőségi munkahelyekre, prosperitásra is kell, hogy irányuljon. És azt kell, hogy mondjam, a regionális különbségek csökkentéséhez is el kell, hogy vezessen. A tagállamok közötti különbségek és a szociális egyensúlytalanságok is csökkenni, csökkenjenek, nyilvánvalóan növekedés biztos az átállás sikeressé kell tenni igazságossá és tisztességesé. Amit most fel szeretnék tenni kérdésként, milyen intézkedéseket tesznek konkrétan majd, hogy tényleg munkahelyeket teremtsenek, nem csak uh, átképzésekről beszélek, hanem szakképzés, hanem kis és középvállalatok támogatása, startupok, stb. Tehát mi az, ennél többet várnék, tényleg mitől fog beindulni a munkahely teremtés a leginkább érintett területeken, mert erre szükség lesz az igazságos átállás, átmenet, finanszírozása egy következő fontos kérdés. Van itt vita a tagállamok között, a nettó befizetők és a kohézió barátai csoportja között. Mit javasol ön, vagy mit gondol ön erről? Ugye friss pénzre van szükség a kohéziós politikához. Láthatjuk, hogy a pénz mint, több mint fele Németországba, Lengyelországba kerül, hogy tudjuk biztosítani, hogy az átállás, a transformáció megfelelő módon kerüljön felhasználásra. Madame Pierre. Igen, tesztelt alelnök úr, a Green Deal céljainak támogatása fontos dolog. 2050-ig dekarbonizáció, ez Európát tényleg technológiai innovációs vezetővé teheti a jövő ágazatai között. De egyelőre mit érzünk? Növekvő energiárakat inkább, legjobb esetben emissziós érték, stabil emissziós értékekkel. Hogyan tudunk itt haladni, hogy kíván itt beruházni kutatásfejlesztésbe, ami egy jövőképes energia mixet jelent majd, például bioszintetikus üzemanyagok, például hogy tudunk pénzt tenni a már jelenleg nem lévő, meg nem lévő tárolásokra, kapacitásokra van szükség, és és a Power to Get és egyéb szintetikus gázok felhasználása is szükség van. Egyébként az összes szektorok kívánják -e terjeszteni a kereskedelmet, a kibocsátás kereskedelmet és az energiadót megszüntetni, hogy adott esetben az megújuló energiákat ne tegyük túl drágábbá. Szerintem technológia az ár előtt, ez legyen az elv új technológiákat gyorsabban kell fejleszteni, mint az árnövekedés, mert valamikor eljön az idő, hogy az emberek nem tudják kifizetni az energiaszámláikat. Itt akkor nem egy cloud stratégiát követünk, mert elmennek oda, ahol olcsóbb energiaárak vannak, vagy alacsonyabb szintű környezeti sztendek, és akkor a klíma nemzetközi szinten semmit sem nyert. Rózsa. Rózsa Tunund. Taxis. Köszönöm szépen. A Green Deal átalakítja majd az iparunkat, a szokásainkat, a mm, mindent, az életstílusunkat, hogy ho, itt a nagy témákról folytatunk vitát, akkor a részletekre is látni kell. Ön is elmondta, hogy az ördög a részletekben van. Éppen ezért konkrét lépésekről beszéljünk, épp ezért nagyon konkrét kérdéseket kívánnék most feltenni említette a pazarlást, a hulladékokat például az egyszer használatos műanyagoknál, de itt van az elektronikus hulladék is, tömegeket termelünk ebből. 60 kg fejenként Európában, itt ami elképesztő mértékű, és ö, nagy többséggel fogadtunk el egy állásfoglalást az egységes töltőkészülék esetében. Hol tartok itt ezzel? Most és hogyha bár a élelmiszerpazarlásról is beszélni kellene, stb. de ez egy másik téma. Turóf egy barna szénbánya a Cseh köztársaság és Németország között, és egyelőre azt tervezik, hogy bővítik ezeket a területeket, ezt a munkát. Gajer úr. Köszönöm, Róza. Gajer. Elnézést kérek, nem hallottam pontosan a nevemet. Alelnök úr, kedves Franc! Az Európai Bizottság igen csak sűrű csapásokkal terjeszt elő kezdeményezéseket, dokumentumokat, terveket, jogalkotási javaslatokat. Ami engem foglalkoztat, az, az összhang, az egyeztetés. Március 4-én a klímatörvény, aztán az ipari stratégia március 10-én kerül, ez most elhalasztást szenvedel, tehát akkor közététerre a Green Deal és az iparpolitika stratégia a bizottság esetében hogyan kerültek összehangolásra a bizottság szintjén is mondom, mert ott az energiaintenzív iparokról beszélni kell itt az Európai Unióban, mert azok komoly szerepet játszanak az üvegházhatást okozó semlegesség esetében. Az hidrogénről már beszélt, most itt van egy import stratégia, ezzel kapcsolatban van-e olyan megfontolás, hogy ezt úgy alakítsuk, hogy megfelelő időpontban kellő hidrogén álljon rendelkezésre, és van-e valamilyen menetrend a tiszta energiák használatára? Köszönöm szépen. Tovalieri asszony. Üdvözlöm, biztos úr! A műanyag témával szeretnék foglalkozni. Olaszországban sajnos, vagy talán szerencsére a legfontosabb, egyik legfontosabb műanyag előállító ország vagyunk, ugyanakkor az in- Európai intézmények támadása miatt nagyon nehéz helyzetbe került ez a szektor. Pedig az innováció szempontjából vezető szerepet játszik ez a szektor, és nagyon fontos, hogy foglalkoztatást biztosítsak Olaszországban 160 ezer a foglalkoztatottal. A bizottságnak mi lesz a hozzáállása. Ugye sokszor elítélik a műanyaggyártást, és sokszor közvetlenül a vállalkozások és a dolgozók fizetik meg ennek az árát. Aztán egy olyan haszontalan eszköz, mint a plastic tax egyáltalán nem járul hozzá a körforgásos gazdasághoz, ugyanakkor egy olyan termelési láncot tesz tönkre, amely sokkal inkább zöld, mint más országok hasonló termelési láncai, amelyek egyáltalán nem tartják be a környezeti szabályokat. Miért kell saját magunknak kárt okozni, és utána elkerülhetetlen elfogadni a sokkal inkább szennyező harmadik országokban előállított termékeket elfogadni. A zöld megállapodással kapcsolatban is az a kockázat, hogy nagyon lesz az ára, a mi vállalkozásaink nem lesznek képesek, vagy nem akarják majd ennek az árat megfizetni. Paulus. Juta Paulus. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy eljött biztos úr, hogy kötelezettségét vállal itt a tiszta mobilitás, a energia mellett. Itt a német gazdasági miniszter Altmeyer egy furcsa levelet küldött, ahol azt írja, hogy a um, tervezési megbízhatóság miatt 2030-ig nem lehet lépés lépéseket megtenni, mert uh, hogyha tovább szigorítunk, uh, akkor ez uh, kedvezőtlen reményekkel az elektromos autókról van szó, amik természetesen alacsonyabb kibocsátást jelentnek. Ön hogyan kíván válaszolni Altmaier úrnak, ha egyáltalán válaszol erre a felvetésre? Egy másrészt pedig ön azt mondja, hogy kalkulál azzal, hogy milyen költségei lennének ennek, hogyha nem teszünk semmit. A német Bundesamt, környezetvédelmi Bundesamt már ebben lépett, 180 euró tonnás árat számol ki, és ez gyakorlatilag 2030, 2010, 180 euróval számol, ami, ami az EU kibocsátásokat közel 17-re írja elő. Itt 780 milliárd eurós károkkal számolunk összességében ebben az időszakban, és 106, 640 eurós Hát, erről számolunk, akkor az 2,7 billió dollár, eurót jelentene. Köszönöm szépen. Nem lehet kétséges, hogy a klímavédelem energiahatékonyságban tovább kell lépnünk de Timmermans úr, foglalkozni szeretnék az ígéreteinek a minőségével. Ugyanez a helyzet, mint a Lisszaboni stratégia, hogy a legversenyképesebb gazdasági regió 2025-ig, hogyan tudja a klímasemlegességet 2025 ig beígérni, van valamiféle számolás erre Ugye nyilván a mezőgazdaság megmarad, és az állatok itt lesznek, a szarvasmarha, stb. Nem tudunk elektromos gyomrot csinálni nekik. Aztán az egész húzódik, ugye a Tesla Berlinben építkezik, a zöldek ez ellen vannak 20 Németországban 20 évig tart, amíg engedélyezünk egy kerülő útat, tehát hogy 30 év alatt akarják a klímasemlegességet elérni, tehát számoltak a civil szervezetek a polgári kezdeményezések ellenállásával. Miből gondolja, hogyan jutunk el 2050-ig a klímasemlegesre? Ez egy egyszerű ígéret, vagy valami kötelező jellegű felveti? Ketten szólnak még hozzá ebben a körben, Szovszki úr. EKR. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ważne są szczegóły, bo one będą składać się. Többször elmondtuk már, hogy a Green Deal megváltoztatja a valóságunkat, de az ördög a részletekben van. A kérdésem a következő. A szél turbinákat tekintve, az összetevőket, itt szintetikus anyagot, műanyagot használunk, üvegszálakat, kompozit műanyagokat, stb. Korábban ezeket oly módon távolították el, hogy nem volt ez túlságosan környezetbarát ezeknek a szétszerelése. 2021-ig egy sor komponens kell szétszedni, és sok ezer tonna anyagról van szó, amikor lezár, bezárjuk ezeket a szélerőmű parkokat, akkor elszállítjuk a termékeinket, majd Kínába, Oroszországba, stb. Pillanatnyilag már nem fogadják be a mi hulladékunkat, tehát felkészültünk arra, hogy sikeresen kezeljük ezt a kérdést. Itt úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk újrahasznosítani és megszüntetni az ilyen jellegű szélerőműveket. E, a, mi a hidrogént illeti, ugye ezt a technológiát kívánják elterjeszteni. Most a kérdés, hogy akarják-e vagy nem, hanem a kérdés az, hogy mikor. Hogy mondhatunk ilyet, amikor valami még nem is létezik? Pekán innen, kolléga. Finnől fogok hozzászólni. Elnök úr, az új klímacélok azt is jelentik egyben, hogy az ipar, amely a kibocsátás kereskedelem része, még szigorúbb számokkal kell, hogy boldoguljon. Tehát számolni a carbon leakage, a termelés áthelyezés jelenségével, a emisszió és versenyképesség, ez egy bonyolult kapcsolat. Tudnak-e megfelelő forrásokat biztosítani a Green Deal számára, a Horizont mellett itt egész Európáról. Tehát az cél az, hogy megújuljon az ipar, hogy a folyamatok az iparon belül megújuljanak, és emissziómentesen lehessen működtetni ezt az ágazatot. De közben maradjunk Európában versenyképesek, és képesek is az iparunkkal, és a carbon leakage ne jelentkezzen problémaként. Biztos úr, önön a sor most. Köszönöm szépen, elnök úr azzal kezdeném, abban bízunk, hogy a Green Deal lefordítja a kötelezettségünket, hogy másfél fokra csökkentjük a hőmérséklet növekedést, mert egyébként eljutunk egy olyan ponthoz, ahol nem tudjuk ellenőrizni az egészet tovább. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy Párizsban volt egy kötelezettségvállalás, és készítettünk egy menetrendet, amely elvezethet bennünket a, sima, a klímasemlegesség 2050-ig. Ez nem egy blueprint, ez egy menetrend. Vagyis választások vannak, amiket meg kell tennünk, meg kell hoznunk a lépéseket. Döntésekről van szó. A döntések döntik el, hogy elérjük ezt, vagy nem, de amit mi javaslunk, az elvezethet oda, hogy klímasemlegesek leszünk 2050-ben meggyőződés, Mi vagyunk az első ilyen kontinens egyébként. Azt gondolom, hogy egyre növekszik ez. Évről évre a Föld emlékeztet bennünket arra, hogy valamit tenni kell. Már most is nap, mint nap látjuk. Meggyőződésem, hogy tényleg lehetőséget jelent ez, mert az ipari forradalmat csak így tudjuk megcsinálni. Tehát ilyen értelemben bizakodok nem lesz ez egyszerű, sok is de nagyon bonyolult téma ez. Tehát Legyünk olyat, ami bonyolult, ne csak azt tegyük, ami egyszerű. De hát a földünkről, az a gyermekeinkről, az unokáinkról van szó, emiatt érdemes ilyen bonyolult dolgokat is csinálni. Legyünk vezetőek, nekünk kell vezetni a világon a technológia, az innováció alapján, a képességeink alapján, hogy tényleg változni tudunk. Nem a katonai erő fog bennünket vezetővé venni a világon, nem a számszerűség, az ember, itt élő emberek száma az, hanem a siker, a társadalmaink siker, sikere segít majd abban nekünk, hogy vezető szerephez jussunk, és szerintem a Green Deal ebben tud segíteni. Valóban ilyen beszélnünk kell a kérdésekről általában, mit akarunk elérni, és utána ezt fel kell osztani klaszterekbe. Tehát ágazatról ágazatra meg kell nézni, hogy hogyan hat ez az egyes területekre. Mi a vegyipar, az autógyártás, az acélipar, és egyéb fémipar, mezőgazdaság, minden szóba kerül. És ezeknek vannak közös vonásaik, de vannak nagyon konkrét egyes ágazatokra jellemző kihívások is, amelyek nagyon konkrét megközelítést igényelnek. És hát önök is tudják az egyik ágazat, amiről nem beszéltek, és ezt szeretném megemlíteni, mert az az egyik legnagyobb munkai teremtési és szakképzési lehetőség, amivel a társadalom jelen rendelkezik. Európában a 2050-ben meglévő épületek 80%-ában most áll. Tehát ezeket szigetelni kell, klímasemlegességet tenni, vagy energiatermelésbe kell bevonni. Ez a legnagyobb munkahelyteremtés, amit csak meg lehet tenni. És meg lehet tenni. A tőke itt van. Ha a bankokkal beszélnek, az Európai Beruházási Bankkal, ez egy elég kockázatmentes beruházás ezt meg lehet tenni, és ezt nem lehet elvinni Európából, mert ez itt, ezt itt kell megcsinálni vonatkozik ez a recyclingra is, az újrahasznosításra is, például a szélturbinák esetében, amit itt felvetettek, ezt meg tudjuk itt csinálni, ezt a recyclingot. Meggyőződésem egyébként az is, a CCS, a kibocsátás kereskedelem, vagy a, társ, a, a tárolás. Technikailag meg lehet csinálni, de attól is, hogy hol vagyunk képen. Tehát hogyha tengerparton vagyunk, egyszerű, hogyha szárazföldön bonyolultabb, de a lehetőség megvan, bizonyos ágazatokban működhet, de, de ez nem a végső megoldás, ezt már most megmondom, tehát ezt tudjuk, nem fogunk minden problémát ezzel megoldani, de egy átmeneti időszakban ez segíthet. De hát konkrét intézkedéseket is látni kell itt az igazságos átmenet alapban a, az egyik dolog, ami leállíthat bennünket, az az, hogyha a polgáraink úgy gondolják, hogy nekik ez nem fog jót tenni, hogyha nem előnyös ez nekik, ha nem részei ennek a dolognak, hogy ha nem akarnak áldozatot hozni, akkor nem fog működni. Ugye, hogyha azt gondolják, hogy a gyerekeknek, unokáiknak jó áldozatot hozni, akkor bele fognak menni. Tehát ezt ilyen értelemben kell megközelíteni, figyelembe kell ezt venni az energia, persze az energiát meg kell nézni, hálózatokat kell építeni méghozzá nagyon gyorsan. Tároló, energiatárolásra szükség van. A hidrogén mm, az egyik legfontosabb tároló elem lesz szerintem. Ez így lesz. És az energiaadózás is egy fontos kérdés lesz, hiszen az adózási rendszer a napjainkban a fuszolis energiákból indul ki, ezt meg kell változtatni, tehát zöldebbé kell tenni az adózást. Tagállamok sokszor nem szeretnek erről beszélni, de ez elkerülhetetlen. Meg kell nézni ezt. Be kell tudni mutatni, hogy képesek vagyunk. Számos tagállamban az energia bizony még mindig támogatást kap, foszilis energia is, és most nem mondhatjuk azt egyszerűen, hogy állítsátok le ezt, és álljatok át más energiára. Nem fog egyik napra a másikra ez menni. Az elektronikus hulladék, ez egy fontos téma volt, szerintem ez egy óriási kihívás lesz a recycling, az újrahasznosítás területén is. Látom, itt van, hogy az egységes töltőkészülék, ez egy fontos része lesz a körforgásos gazdaság eh, csomagunknak, eh, és eh, erre reagálni fogunk természetesen a fenntarthatóság itt fontos szerepez jött, és a lengyel bányákról van szó. Tehát szeretnék beszélni a lengyel kormányjal, ezen a héten még ez megtörténik egyébként, hogy mit terveznek a bányászat, a szénbányászat területén a műanyagok. Mit tett a, part, a parlament? Arról döntött, hogy 10 egyszeri használatos, egyszer használatos műanyag terméket eltávolít. Fenntartható alternatívák kínálatával, anélkül, hogy problémát okoznánk az állampolgároknak. Amikor ezeket az egyszer használatos műanyag termékeket kiveszünk, ez azt jelenti, hogy 70%-kal csökkentjük az óceánokba, vizekbe kijutó műanyagot. A műanyag egy gyönyörű termék, és szükségünk van rá, a fenntarthatóságban is könnyebbé teszi az életet, erősebb teszi. Ez egy csodálatos, de veszélyes termék. Az egyszer használatos műanyag veszélyes, a mikroműanyag veszélyes az egészség szempontjából. Valamit kell tennünk ebben a témában. Olaszországban élnék, akkor én nem lennék annyira abszolút műanyag védő. Nézzük meg az olasz partszakaszokat, olasz vizeket az olasz gazdaság egyik legfontosabb gyöngyszemét, a turizmust, amely szenved a műanyagtól, ami kikerül a természetes környezetbe. Semmi bajom a műanyaga, ha ez fenntartható. Szükségünk van rá, de nem az egyszer használatos műanyagra. És szeretnék mondani valamit a gépjárműiparra vonatkozóan is, mert erre utaltam. A bizottság egy értékelést, hatástanulmányt fog végezni, aztán a következő években majd meglátjuk, hogy lesz-e jogalkotásra szükség. Egy dolgot hadd mondjak. A gépjárműipar hatalmas kihívás előtt áll. Idén első alkalommal meg vagyok győződve arról, hogy megértették az üzenetet, és hogy tényleg készek a változásra. Azt is el kell, hogy ismerjük, hogy a tagállamaink nagy részében a változás nagyon nagy kockázatot jelent foglalkoztatás szempontjából. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Az európai gazdaság számára alapvetően fontos ágazatról van szó. Nem mondom, hogy mindenképpen bekövetkezik. Persze, ha be kell, hogy következzen, akkor minél előbb bekövetkezik, annál jobb. Azt kell biztosítanunk, hogy lehetőséget biztosítsuk azoknak az embereknek a számára, hogy a gépjárműiparban dolgozhassanak, más képességet használ, vagy akár menjenek át egy másik iparba, de ott szükség legyen rájuk. Ez a legfontosabb üzenet. Európában a gépjárműipar megértette, hogy változásra van szükség, nagy beruházásokra van szükség, együtt kell, hogy velünk működjenek ezekben a témákban. Nekünk ugyanakkor azt kell megértenünk, hogy ez egy akkora nagy átállás, hogy biztosítanunk kell, hogy ne veszenek el a munkahelyek, illetve új munkahelyeket tudjunk teremteni azok számára, akik nem találnak munkát. Köszönöm szépen, és itt még csak a gépjárművekről beszéltünk, de beszéljünk esetleg kamionokról vagy vasutakról, akkor még bonyolultabbá válik a helyzet. Még van tíz hozzászólás, és meg kell adnunk önnek a lehetőséget arra, hogy választ a végső következtetéseket levonja. Van még időnk. Kohut úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt alelnök úr. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a széntől függő területek, például a Szilézia előtt nagy kihívások állnak, és bős döntéseket kell hozni, intézkedéseket kell hozni, és forrásokra is szükség van. Két kérdésem vanna ezzel kapcsolatban. Tegnap az Európai Tanács részéről azt hallottuk, hogy két milliárd euró a Just Transition Fundból, amit Lengyelországnak szántak, ezt felére csökkenték, hogyha Lengyelország 2020-ra nem vállalja a klímasemességet. Mi a bizottság véleménye az, ezen a szenárióval kapcsolatban? Második kérdésem, nemrég a régiók bizottsága bizottságon belül a lengyel városok egyesülete azt javasolta, hogy a helyi kormányok kezelhessék a ezeket az alapokat, és nem a központi kormány. Köszönöm, Kohut úr, Kobilusz úr. Biztos úr, nagyra értékelem a munkáját. Egy filozófiai kérdéssel kezdem. Klímaváltozás. Mire van, mit kell elérnünk 2050-re? Klímasemleges gazdaság, vagy klímasemleges légkör? A klímaváltozás globális kihívás. Pillanatnyilag a széndiokszid kibocsátásra koncentrálunk. A klímasemleges gazdaságról beszélünk most. Hasonlóan fontos elem a negatív kibocsátás, ami egy kicsit eltér az első témától. A negatív kibocsátási kérdést tagadják, még a zöld megállapodásról kiadott közleményben sem szerepel. Hogyha megnézzük például a biotechnológiának a fejlődését, akkor látjuk, hogy vannak, vannak ígéretes fejlemények a genoma építés területén, ami egy nagyon fontos technológiával válhat. Kérdésem egyszerű a bizottság mikor kezdi el megvizsgálni a negatív kibocsátás, az ehhez kapcsolódó új technológiákat? Köszönöm, Kabidusz úr, Gyürk András úr. Szóta elnök úr. Tisztelt alelnök úr, az európai zöld megállapodás sikere elképzelhetetlen átfogó társadalmi támogatás nélkül. Ennek véleményem szerint három feltétele is van. Az első az átmenet igazságosságának biztosítása az európai polgárok fair megállapodást akarnak, olyat, ami a terhek többségét a valódi szennyezőkre hárítja. Ezért kérdezem, hogy milyen lépéseket tervez a szennyező fizetelv gyakorlati alkalmazása terén. A második kritérium a méltányosság garantálása. Számomra elfogadhatatlan, hogy az átállás terheit az emberek fizessék meg, elfogadva a terminológiai javaslatot, a polgárok, ne nevezzük őket fogyasztóknak. Megfontolják-e tehát, hogy a széndiokszid adó és más adminisztratív lépések helyett inkluzív emberközpontú megoldásokat alkalmazzanak? És végül a kihívás mértékének megfelelő finanszírozásra van szükség új költségvetési források bevonásával. Hogyan kívánja biztosítani a bizottság, hogy a méltányos átállási alap nem von el strukturális forrásokat a felzárkózó országoktól? Köszönöm a szót, elnök úr. Thank you so much, Mr. González Casares. González Casares úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Timmermans biztos úr, spanyol folytatom. A Green Deal-t megismertük, a méteres átállási alapot megismertük. Közvetlen a kérdésem, a, hogyan lehetne javítani a kritériumokat, például a elmúlt években, mint olyan régióban, mint nálam is, ahol bezártak szénbányákat, ott ugye munkahelyek vesztek el, hogyan lehet ezt kompenzálni, és hogyan lehet támogatni az összekapcsoló infrastruktúrákat. Megújuló energiaforrásokat akarunk előállítani, de fontos, hogy az összes terület, összes régió össze legyen kapcsolva, és az elektromos áramot át lehessen csoportosítani egyik helyről a másikra. Végül Szeretnénk tudni, hogy az ötödik ten -e lista időben elkészül-e, és olyan feltételek között, hogy ne kelljen újra végig tárgyalnunk az elektromosság kérdését, és ezzel kapcsolatban mire várhatunk. Köszönöm. Bukhajt képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Timmermans úr említette, hogy a polgárok ha látják, hogy ők és gyermekeik előnyét élvezik a Green Dealnek, akkor támogatni fogják az adó pénzekre utalva. Nagyon érdekes ez az egész, hiszen betekintést ad az intézkedés beavatkozási jellegébe. Én is visztesnek találom, ön is nevet rajta. Minden esetre a kérdésem másra irányul, a koronavírusra és az, ág, a, az iparra. Tudjuk, hogy a deindustrializációs folyamatot éljük az elmúlt években az eurótérségben. November 2019. november decemberében 2,1%-kal csökkent a termelés, és jelentős száma azoknak a gyártószalagoknak, amelyeket a gyárakban le kellett állítani azért, mert a, az alaptermékek, amelyek az EU-ben gyártáshoz szükségesek hiányoznak. Hogyan akarják ezt az ellátást biztosítani, hogy a, a szekundér másodlagos anyagokat nem fogjuk továbbra, vagy még kevésbé fogjuk Európában előállítani? Köszönöm szépen, Marikus asszony. Köszönöm. Timmermans úr is nagyon jól beszél franciául, ezért franciául beszélünk. Timmermans úr mindig örülök, amikor az anyaföldről beszél, amikor arról beszél, hogy elektromos hálózatokra van szükség, a foszilis energiaforrások leváltására van szükség, hidrogénről is beszéltünk most, megülő energiaforrásokhoz. Szeretnék köszönetet mondani az ön vállalásáért, és a listáért is. Azt mondta múlt kedden, hogy a Európai Uniós finanszírozáshoz a közösségi érdekű projektek listán lévő projekteknek eh, meg kell felelnie a Green Deal-nek, a zöld megállapodásnak. Most azt szeretném kérdezni eh, Timmermans úr, hogy ez most konkrétan mit jelent? Akkor a gáz területén nem lehet fejleszteni, nem lehet új gázlelőhelyeket eh, kizsákmányra, kiaknázni? És a jelenlegi projektek, amik most szerepelnek a listában, most ezeknél figyelembe veszik az Európai Energiaszabályozó ügynökség véleményét, és a végső döntés előtt ugye környezeti hatástanulmányt indítanak, gazdasági hatástanulmányt indítanak. Hogyan kapcsolódik tehát ez a Green Dealhez? Erre kérnék választ. Köszönöm. Kontúra asszony. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr. A zöld megállapodás a méltányos átállási alappal együtt, vagy azon keresztül támogatni kívánja azokat a régiókat, ahol jelentős a szén felhasználása, és a cél az, hogy 2050-re semleges legyen ezek, ezen területek is semlegesek legyenek. Fontos, hogy szémendesítési terveket kell elkészíteni, és ezek méltányos kell, hogy legyenek. De mi is történik valójában? 2023-ra nagyon-nagyon nyomás Görögországon a szénmentesítés szempontjából, például a Nyugat-Macedóniában és más régiókban is olyan problémák merülnek föl, amelyek a teljes helyi társadalmat érintik. Nem lehet biztosítani ennek az átállásnak a könnyű megvalósítását, mert a kormány nem hozta meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel a társadalmi hatóságokat mérsékelni lehessen. Támogatni kell ezeket a régiókat. 293 millió felel meg a méltányos átállási alapnak, de ez a keret nem elégséges ahhoz, hogy az átállás valóban méltányos legyen, és ne legyen túlságosan erőszakos. Köszönöm. Biztos úr, kollégákhoz hasonlóan én is szeretnék hozzászólni a lista témájához. A múlt héten ismertük meg ezeket a, ezt a listát, nagy vita folyt erről. Elmondhatjuk, hogy a, a lista még mindig azért messze van a bizottság saját céljaitól, például a földgázfejlesztési, földgáz infrastruktúra fejlesztések területén. Örültem annak, hogy ön mit mondott most, hogy nem kívánok támogatni olyan projekteket, amelyek nem felelnek meg a Green Deal-nek. De Simpson biztos úr hétfőn viszont a TEN-A iránymutatások betartására tett ígéretet, és a projektek támogatására. Az a kérdésem, hogy a, tehát ez a tíz éves felülvizsgálat, ez valójában hogy fog megvalósulni, ha ezt be tudná nekem mutatni. A bizottságnak mi a szándéka a támogatott projektek, hogy fogják elérni, hogy az összes támogatott projekt megfeleljen a zöld megállapodásnak. Köszönöm, Sean Kelly képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy bemutatta ezt a kérdést. Rövid leszek. A bizottság egyértelműen megfogalmazta, hogy senkit nem szabad hátrahagyni. Von der Leyen elnökasszony is erről beszélt, amikor a méltányos átállási alap 100 milliós megemeléséről volt szó milyen fajta projekteket fognak itt elfogadni, milyen kritériumokat fognak figyelembe venni a szociális kihívások, a munkahelyvesztés és a tagállami fejlesztési, fejlesztési szintek. Ezt a három faktort hogy tudják majd összeegyeztetni? Sokat beszélnek a földrajzi megosztottságról. Például az én hazámban még nagyon sok erőművet le kell zárni, szénerőműveket is le kell zárni. A földrajzi megosztásnál figyelembe kell venni a periférikus területeket is, mint a hazám. Végül pedig a parlament a múlt hét szerdán elutasította a PCI listát elég nagy többséggel. Meg tudnál magyarázni, hogy a jövőbeni célunk miatt mennyire fontos ez a lista, Robert Ross képviselő? Hans, de Green Deal wordt straks gestuurd via taxonomie. Zon- en windenergie komen op die lijst, maar een ecologisch... Az, ökolog... az ökológiai tér mindenképpen akkor működtethető csak, hogyha az ökológiai környezetet minden értelemben tisztában tudjuk tartani, például a, a 25 éves élettartalmal rendelkező napelemeket. A biodiverzitás is fontos, és a, té, a szélenergia ára át számították, hogy a backup installáció, a felszerelés költsége és a fenntartás szintén bele kell, hogy kerüljön a szélenergia árába. Az atomenergia is pénzbe kerül, de nem annyiba, mint az a nap és a szélenergia. Minél gyorsabban tudjuk a célokat elárni, annál jobb. A, mégis a bizottság nem akarja a az atomenergiát a megoldás részévé tenni. Köszönjük szépen. További kérést kaptam egy valakitől, ha csak egy van, akkor sikerül még azt beraknunk, csak egy van, jó, 30 másodpercet adok White asszony. Akkor... Nagyon, nagyon röviden fogalmazom. Azt mondtuk, hogy senkit nem hagyunk hátra, de ehhez nem szabad senkit visszahagyni, hiszen ugye technológia megvan, piac megvan, vállalkozások megvannak. Mi az ön ajánlása, hogyan tudjuk ezt elérni? hogyan tudjuk a platformokat, az alapokat, a szabályozási szabaterületeket úgy kezelni, hogy az innovált hogy azok, akik innovatívak, azok, azok még gyorsabban tudjanak haladni. És persze nem hagyunk a semmit, és sikerült 30 másodpercben megfogalmazom. Timerson talán úr, igen, és Kudo azért, mert ilyen ügyes volt. Elnézést, én hosszabban szólok hozzá. Konkrét válaszok. Lengyelország. Az a célom, hogy biztosítsam, hogy Lengyelország teljesít a 2050-es célt, majdnem sikerült ezt már elérni, hogy vállalják ezt. Ez fontos mindannyiunk számára, hogy minden tagállam vállalja ezt. Szerintem erre lehetőség is megvan, és remélem, hogy a méltányos átállási alappal is tudjuk támogatni, hogy ez teljes mértékben megvalósulhasson. Természetesen közvetlenül a helyi kormányokkal is együtt fogunk dolgozni, a polgármesterekkel sokat egyeztetek, a már meglévő struktúrákkal, a régiók bizottsága, a C40, a polgármesterek hálózatával. Ez pluszban fontos ahhoz képest, amit a köz központi kormányokkal egyeztetünk. Ugye a tagállamok számára és tagállamokon belül is fontos ez az alap, és ez még több vállalást is jelent ugye helyileg, ha bevonjuk ezeket a személyeket. Itt nem csak filozófiailag, hanem gyakorlatilag is érdekes, hogy klímasemleges gazdaságot, vagy klímasemleges társadalmat akarunk. Természetes, hogy itt társadalomról van szó, és a legfontosabb motorok ezen a területen az állampolgárok, akik azt mondják, jobb levegőminőséget akarunk, nem fogadjuk el, hogy korán meghalnak az emberek a rossz levegőminőség miatt, és nem fogadjuk el a gazdasági indokokat, hogy meg kell tartani a munkahelyeket, a gazdaság, mert nem igaz és szerintem az emberek zöldebb városokat is akarnak, zöldebb vidéki területeket is. Azt akarják, hogy álljunk le azzal, amit Macron elnök ekoszídnak nevezett. Nem akarják az emberek, hogy több millió faj eltűjön, és azt akarják, hogy tegyünk valamit ezen a területen. Tisztább vizet akarnak. Itt többről van szó, mint a széndiokszidmentesítésről. Itt arról van szó, hogy területet biztosítunk a fenntartható és jobb élethez az emberek számára. Persze ennek a másik oldala, hogy természetesen ez azt jelenti, hogy nem mondjuk azt, hogy nem lesz több széndiokszid kibocsátás, azt mondjuk, hogy az anyaföld ezt be tudja fogadni, mert ez nem fog problémát okozni, hogy egyensúlyt tudunk megteremteni. És ahogy önök helyesen mondják, mindenhez olyan helyekre van szükség, ahol plusz széndiokszid befogadási lehetőség, kapacitás van. És azt is helyesen mondták, hogy itt vannak fejlemények, a tengeri környezetben, az algáknál ugye nagyon bíztató kísérletek vannak, aztán a két milliárd fa jövőre telepítése, ez is javítani fogja a környezetet ez kapcsolódik a biodiverzitáshoz is, tehát nem csak arról van szó, hogy széndiokszidmentesítjük a gazdaságot, arról van szó, hogy hogyan találjuk ki az új egyensúlyt az emberiséget a természetes környezettel, hogy ezt egyeztetjük össze. Sokan beszélnek a föld megmentéséről, a föld nyugodtan megél nélkülünk is, itt az emberiség megmentéséről van szó, és egy olyan föld megszélzásáról, ahol 10 milliárdan tudunk együtt élni, ahol méltányosabb az élet, ahol figyelembe veszük a világ másik részeinek is a jogos igényeit, ugyanolyan szintet kívánnak ők is elérni, mint amiben mi élünk. Ez fontos. Tehát itt nem csak gazdasági megfontolásokról van szó. És természetesen nem, nem mondom én azt, hogy könnyű lesz, nem mondom azt, hogy eh, nem lesznek csalódások, hogy eh, nem lesznek viták. Nem, ez mind be fog következni, mint ahogy ez mindig is történt. De a kiinduló pozíció az kell, hogy legyen. Itt nem csak arról van szó, hogy ez a helyes dolog, mert ez az, hanem ez megvalósítható is. És hogyha ezt a koncepciót fejben tartjuk, néha lesznek csalódásaink, de mégis újra meg eh, fogjuk szerezni a a lendületet, hogy tovább lépjünk. Néha ironikusnak találom, hogy néhány párt az állami beavatkozást hibáztatják, de más területeken ugyanezek a pártok pedig, mondjuk a polgári szabadságjogok, vagy más területen ők állami beavatkozást kérnek. Ezt, ezt nagyon ironikusnak tartom, de erről ennyit. Mindez ahhoz is kell, hogy felvezessen minket, hogy az közforrásokon túl sokkal több forrást találunk. Az elmúlt hónapokban az a benyomásom, hogy a pénzügyi világ nagyon nagy része, a befektető világ nagy része jó befektetési lehetőséget keres elkeseredetten. Hogy ez hihető? Mi biztosítjuk a szabályzási keretet, hogy hosszú távon stabilitást, előreláthatóságot biztosítsunk. Akkor több beruházást tudunk vonzani, és ez válasz arra a kérdésre is, hogy hova vezet ez minket, hogy hogyan kellene esetleg több támogatást biztosítani. Meg kell nézni, mit tehetünk meg. Vannak emberek, akik többet akarnak tenni ezen a területen, és azt mondják, menjünk el az államokhoz, és legyen egy megoldás, ez legyen érvényes az egész uh, USA-ra. Itt Európában, ha valamit akarunk csinálni, akkor megint hónapokba, évekbe telik, hogy valamit elérjünk. Nézzük meg itt a bürokráciát, nézzük meg, hogy nagyon sok startup van, de soha nem jutnak el arra a szintre, hogy gazdaságilag működőképesek legyenek. Nézzük meg, mit tudunk tenni. A befolyásunk korlátozott, de ez a korlátozott befolyás használjuk jó célra, például a bürokrácia csökkentése egy ilyen terület lehet. Lehet, hogy valaki a listára vonatkozó, a PCI listra vonatkozó választást kér. Mielőtt bármit mondok, azt mondanám, hogy ez egy határozott vállalás, nagyon szigorúan fogjuk elemezni. És a parlament jó döntést hozott, de azt is szeretném elmondani egyetemen, hogy a döntést az a feltételhez szabjuk, hogy biztosítsuk, hogy olyan eszközökben ne legyen befektetés, ami veszteséget jelent a jövő szempontjából biztos szeretnének tudni olyat is, hogy mikor és hogy, és konkrétan ez az önök feladata, de sajnálatos módon az én feladatom az, hogy én ma ezt a vállalást megteszem önök előtt, ellenőrizhetik, és majd megítélhetik, hogy jól végzem -e ezt a munkát, ezt a vállalást tudom megtenni. És bízom abban, hogy hosszú távon tudjuk ezt alkalmazni, ezt szerettem volna mondani most. Aztán Görögország specifikus kérdésével kapcsolatban vissza kell, hogy térjünk erre. Tudom, hogy a görög kormány pozitívan áll hozzá a kérdéshez, vannak specifikus területen specifikus problémák, de azért hogy általánosabb megjegyzést engedjenek meg. Meglévő alapokat is újra kell irányítani. Nem csak a 7,5 milliárdos pluszról van szó, hanem a kohéziós alap, a struktúrás alap, a közös agrárpolitikában is meg kell néznünk, és a meglévő eszközöket át kell irányítani azért, hogy minden, amit teszünk, az a megfelelő irányba mozduljon. És természetesen egy szerény 25%-os szinttel kezdünk, de aztán ezt majd megemeljük. Végső megjegyzés, hogy elkerüljünk bármiféle félreértést az atomenergiával kapcsolatban, nukleáris energia semmilyen fajta kötelezettségem nincs a nukleáris energiával szemben. Tudjuk, hogy nincs kibocsátás, de más problémákat okoz a nukleáris hulladék, stb. miatt. De ettől függetlenül az egyetlen megjegyzésem ezzel kapcsolatban az lenne, tiszteletben tartom azokat a tagállamokat, akiknél van egy egyetemi igen vagy nem döntés ezzel kapcsolatban. A bizottság nem áll a tagállamok útjába. Az egyetlen dolog, amit kérünk, hogy teljesítsék a számokat, teljesítsék a számokat. Nézzék meg, hogy intelligens a beruházás. És az én következtetésem, hogyha én megnézem a számokat, úgy gondolom, hogy intelligensebb, hogyha fenntartható energiaforrásokba fektetnek be. De a tagállamoknak kell dönteniük, a bizottság nem, nincs semmilyen ellenvetése elvileg a nukleáris energiával szemben. Csak nézzék meg a számokat, és a számok csak növekednek. Folyik a vita Franciaországban, energiaszektorról indítottak vitát. Franciaország nagyon hisz a nukleáris energiába, de az erőfeszítések egy részét most átcsoportosítják a megújuló energiaforrások területére, azért, mert ott emelkednek a számok. Úgyhogy egyetlen kérdésem, nézzük meg a számokat. Fentartható energiaforrásoknál is vannak problémák, van a összekapcsolási probléma, grid probléma, megbízhatóság, de hát ezek az átállásnak a részei, megtehetjük, igen, képesek vagyunk rá az önök segítségével. Köszönöm. Thank you very much. Uh, thank you very... Köszönöm szépen, alelnök úr. Az irány világos. Ahogy a kollégák mondták, a sürgető, vagy, a, vagy inkább vészhelyzettel kapcsolatban is egyértelmű. Még megosztottak vagyunk abban a tekintetben, hogy a gáznak milyen szerepe legyen, még vitatjuk az atomenergia helyzetét, és értem az itt elhangzó értek, érveket. Az igazságos átmenetnek pedig valóban igazságnak kell lennie a régiók számára. további párbeszédet szeretnénk önnel, és hogy megbeszéljük azt, hogy a stratégiai célunkat hogyan tudjuk elérni. Köszönöm szépen. Kérek mindenkit, hogy az ITRE tagok, alkalmazottaik és a titkárság kivételével mindenki hagyja el a termet. Három perc múlva kezdünk. Köszönöm.